Right, good morning, ladies and gentlemen. It's... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uh, uraim! 8.38 van, kezdjük meg a szavazást, megnyitom ezzel a mai ülésünket. Rátérünk ezennel a 8-as napi rendi pontokkal, EU garancia, az Európai Beruházási Banknak a veszteségekkel szemben olyan befektetések esetében, amelyek az unión kívül történnek. A jelentés készítője Eduard Kukán. Kukán úr kíván-e valamit mondani? Itt, itt sincs, tehát nem is tud semmit mondani. Azt javaslom, hogy térjünk azonnal rá a szavazásra. Hol is kezdjük. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik Elfogadtuk. Tizenegyes módosító, ki támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt, a 40-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, és elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41 mellette, elnézést mondja az elnök, 42-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 43 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 44 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 45 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 46 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 48 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 49-est. A szavazást megnyitom. One colleague, obviously. Egy kolléga nem szavaz, a szavazást le- lezártam, és elutasítottuk. 14 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 50 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 52 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 53-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 17-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 21-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk egyes preambuló bekezdés mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Így a 25-ös módosító mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 3-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 7-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Elektronikusan szavazzunk a módosított jelentéstervezetről, a szavazást megnyitom. en szavaznak, és 39-8 arányban elfogadtuk. így rátérünk a következő napi rendi pontra, a külső felépésekre vonatkozó garancia alap. Eduard Kukán, a jelentés készítője, azt javaslom, hogy térjünk is rá azonnal a szavazásra. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette elnézést, ez okafogyottá vált, így a 8-as következik mellette. Nem, nem. A 3-as... Oké. Okay. A 3-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az egyes okafogyottá vált. Az egyesről szavazunk. I'm told here that we must... Azt mondják, hogy az egyesről szavaznunk kell. Mellett el nem tartózkodik. Miért nem ellenőrizzük inkább ezt? Az egyest ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezártam a szavazást 30-19 arányban. Megszavaztuk, ötös mellette. Ez viszont okavagyottá vált. Így elektronikusan szavazunk. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43-3 arányban. 10-es napirendi pont az egyrésztről az Európai Uniós tagállamai és másrésztről Mongólia közötti partnerség és együttműködési keret megállapodáshoz csatolt, a horvát köztársaság Európai Uniós történet csatlakozásának figyelembevétel céljából készült jegyzőkönyv megkötése. Helmut Scholz a jelentés készítője, kíván-e szólni, nem? Akkor rá is térünk a szavazásra. Ez a nagyon bonyolult szavazólista. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 49 egyarányban elfogadtuk. Exactly on time. We come now to... Most rátérhetünk a 11-es napirendi pontra. Exchange of views with Mr. Adam Adam Subal történő eszmecsere. Kérem, hogy foglaljon itt körünkben helyet.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 Ladies and gentlemen, it... Hölgyeim és uraim, örömmel üdvözlöm itt Adam Subot, aki az Egyesült Államok Európai Uniós küldöttségének ügyhívője, és az EU-Amerika eh, e kapcsolatokért felel Sub úr karrierdiplomata 2015-ben érkezett eh, Brüsszelbe, és 2014. január óta foglalkozik ezzel a kérdéssel. Korábban én voltam az USA delegáció elnöke itt, és itt van az alelnöke is ennek a delegációnak, üdvözöljük őt is. Szerintem a mai találkozónk bemutatja azt, hogy az USA az egyik legfontosabb partnerünk, Trump elnök nagyon erős üzenetet küldött, amikor a kongresszus, kongresszus előtt beszélt. Azt mondta, hogy nagymértékben támogatja a NATO-t. Soha nem volt ennyire erős az USA-EU kapcsolat, és ennyire gyümölcsöző, mint az elmúlt két és fél évben a parlamenti ciklusban, remélhetőleg ez folytatódni fog, főként a jelenlegi kihívások tükrében, amivel a nemzetközi közösségnek szembe kell néznie. Bizonyára a képviselők azt várják öntől, Subur, hogy megnyugtat bennünket, főként az iráni konfliktus kapcsán, az ukráni konfliktus, jemeni konfliktus kapcsán, csak hogy néhányat kiemeljek. Azt javasolnám, hogy adjuk meg Sub úrnak a szót, kb. 10 percre, utána pedig lesz még elég időnk arra, hogy egy jó és remetőleg gyümölcsöző vitát folytassunk. Ismételten üdvözlöm Önt, Öné a szó. Köszönöm szépen, McAllister elnök úr, gratulálok Önnek és a többi képviselőnek is, akiket ugyan választottak meg ide, ebbe a szabizottságba. Örömmel beszélek önök előtt, itt az AFET előtt, hogy beszámoljunk arra, beszámoljunk arra, mit tudunk most az új amerikai kormányzatról, és hogy meghallgassam azt, hogy önök hogyan látják ezeket a kapcsolatokat. Önökkel mm, már önök talán tudják azt, hogy beszámoljunk arról, hogy mit kívánunk tenni, és hogy milyen érdekei vannak az USA-nak. Az USA EU-ban delegált missziója nagyon is komolyan vette a feladatát. Nagyon tudjuk, hogy milyen fontos az Európai Unió, az Európai intézményei, és hogy mennyire fontos a folytatólagos EU-Amerika kapcsolat a globális prosperitás, biztonság, béke szempontjából. Remélhetőleg fontos irat tudunk képezni Brüsszel és Washington között, és szerintem a mai találkozónk is ennek a fényében zajlik. Pence alelnök úr itt járt Brüsszelben a múlt hónapban, Tusk elnökkel, Juncker elnökkel, illetve Mogherini főképviselővel is találkozott, és bizonyára ismerik a nyilvános nyilatkozatokat, amelynek során Pence alelnök kifejezte azt, hogy együtt kíván működni az Európai Unióval partnerségi szinten, megerősítette az USA-nak azon kötelezettségét, hogy Európa mellett állnak, hiszen a demokrácia, szabadság, igazság és jogállamiság számunkra is fontos. Ez azt jelenti, hogy az USA továbbra is támogatja a NATO-t. Senki nem mondja ezt egyértelműen ki, mint a parlamentjeink. Úgy vélem, hogy önök állandó kapcsolatban vannak a kongresszus tagjaival, és a Capitol hill hasonló a gondolkodásmód, mint itt. Decemberben is volt egy delegáció Washingtonba, és ennek során is ezt kifejezték. Nagyon fontos tehát a transzatlanti kapcsolatok ápolása. Tudom, hogy sokan üdvözölték Európában az elnök, az alelnök szavait, de azt is tudom, hogy nagyon nagy a bizonytalanság, ami ezen politikák jövőjét illeti. Ez abból fakad, hogy az egyik kormányzatból most a másik kormányzatra térünk. A új nem, biztonsági tanácsadó van, új ö, posztok már betöltöttek, sok más posztot még nem töltöttek fel, és persze egy új EU nagykövet is van, tehát mindenképpen hosszadalmasabb folyamat, de időközben az én célom az az, hogy önökkel tárgyaljak a lehetőleg többükkel, hogy tovább építsük ezt a fontos kapcsolatot, amivel mi rendelkezünk. A né- néhány napon belül Rómában találkoznak az EU vezetői, hogy megemlékezzenek a római szerződés aláírásának 60. évfordulójáról. Ha jól tudom, önök ezt ma ünneplik itt meg, ma. És számos kérdéssel szembe kell nézniük, hogyan válaszolják meg a kihívásokat, hogyan lehet szembenézni a globalizációval. Ugyanezekkel a kérdésekkel szembesülünk mi is Amerikában. Az emberek azt kérik a vezetőktől, hogy nagyobb védelmet nyújtsanak a külső fenyegetettségekkel szemben, a terrorizmussal szemben, és hogy meglegyen egy megfelelő gazdasági biztonság is. Tehát közösek a céljaink az Atlanti-óceán két partján, és ez közös lehetőségeket is nyújt ez. Szeretnék röviden beszélni ezekről, és arról, hogy hogyan látom a mi együttműködésünket. Az első a védelem. A kollektív védelmünk pillére a NATO, ez a legsikeresebb katonai szövetség a történelemben. Szembe kell néznünk az orosz fenyegetettséggel, a NATO bevezetette azt, hogy képes erre, négy ö, csapata van ö, Európában. Az alelnök ellátogatott a NATO fő hadiszállására ö, Európában. Mi arra ösztönözzük az oroszokat, hogy továbbra is tartsák fenn az ő kötelezettségvállalásaikat. Secretary Tillerson has also made clear his Emellett eh, világosá tettük eh, az elköteleződésünket a Minsz megállapodás mellett, és eh, az USA továbbra is a leghatározottabban elítéli az orosz fellépést Ukrajnában. A Krímmel kapcsolatos szankciók életben maradnak addig, amíg Oroszország vissza nem adja a Krímfélszigetet Ukrajnának. Ez az adminisztráció úgy hiszi, hogy a békét az erő hozza meg, és az Egyesült Államok mindenképpen eleget tesz az európai kötelezettségvállalásainak is, de a transatlanti biztonsághoz az kell, hogy mindenki ellássa feladat hozzáső vagy ráeső részét, főként az orosz fellépéssel szemben. Üdvözöljük, hogy az Európai Unió a védelmi költségvetését megnövelés, emellett üdvözöljük a Velszben tett vállalásokat is, és reméljük, hogy a vállalásoknak eleget tesznek. Fontos a globális stratégia is, és el kell mélyíteni az együttműködést a NATO-val. Az EU NATO együttműködés segít a hibrid fenyegetések elleni küzdelemben, növeli a védelmi kapacitásokat a kiberbiztonság területén többek között, és emellett a tengeri kapacitások növelése is nagyon fontos. A terrorizmus elleni küzdelem. Ezen a héten került sor a iszlám állammal kapcsolatos konferenciára sajnálatos módon néhány nagyon szörnyű terrorista támadásra került sor. 22-én lesz az évfordulója a Málbéki metró megállón, illetve az Eventemi repülőtéren bekövetkezett támadásnak. Az együttműködés során a terrorizmus elleni küzdelemben Mindenképpen meg kell vitatnunk az iszlám állam elleni küzdelmet, a finanszírozás kérdését, az Európai Unió szerepvállalását nagyon-nagyonra értékeljük mindebben. Az Európolban is szorosan együttműködünk, a határvédelem, az információcsere nagyon fontos. Ebből a szempontból fontos az EU USA adatvédelmi megállapodása, köszönöm ezúton is a parlamentnek, fontos ez, hogy meg tudjuk osztani egymással a fontos bűnüldözési információkat. Végül ezzel el kell ismernünk azt, hogy Irán továbbra is destabilizálja a közel-keletet, Szíriában, Libanonban, Jemenben destabilizáló hatást gyakorol, az USA számára nagyon fontos, hogy Irán sohasem tehessen szert atomfegyverre, amelyel fenyegethetni az USA-t vagy bármely szövetségesét. Ami a határokat illeti, az Atlanti óceán mindkét oldalán a vezetők megpróbálják javítani a külső határok védelmét, itt is és az USA-ban is ezt látjuk, és biztosítani kívánjuk, hogy azok, akik bekerülnek a területünkre, nem okoznak kárt. A józanész azt diktálja, hogy mindenképpen továbbra is újra kell értékelnünk és át kell tekintenünk azokat a rendszereket, amelyek a lakosság védelmére irányulnak. Az Egyesült Államokban született erre vonatkozólag néhány rendelet, ezt önök is tudják, ezzel a legutóbbit éppen most vizsgálják. Szeretnénk eleget tenni a nemzetközi kötelezettségeinknek, tiszteletben akarjuk tartani a menekültek jogait, és a menekült státuszért folyamodók jogait. Az USA továbbra is úgy véli, hogy a menekültügyi politika egy nagyon fontos része a politikánknak. Folyik a vita erről a kérdésről Európában is, mint tudjuk, a Schengeni rendszer megerősítése, a vízumrendszerek, a Frontex és így tovább. Egy További fontos téma számomra, de a polgárok számára is a gazdasági biztonság, a gazdasági stabilitás. A globalizáció hatalmas előnyökkel járt, ez mindenki számára világos. Itt a brüsszeli buborékban is tudjuk ezt, a washingtoni buborékban tudjuk mind, mindenütt, ahol előnyét láttuk a globalizációnak. De országainkban vannak olyan helyek, ahol a polgárok nem látták előnyét a globalizációnak, és látnunk kell azt, hogy a globalizáció ért árat is kell fizetnünk. Van, akit ez súlyosabban érint, mint másokat. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget azért, hogy mindenki egyenlő esélyekkel rendelkezzen. A kereskedelem ebből a szempontból nagyon fontos. Az Európai Parlament nagyon bátor volt és ratifikálta a CETA-t, annak ellenére, hogy nagy volt a politikai ellenállás. Érdekes lesz látni, hogy az európai vita hogyan alakul majd a CETA alkalmazásával kapcsolatosan, és ki kell várni, hogy a lakosság mennyire tudja learatni ennek a gyümölcseit. Az USA azt hisz, úgy véli, hogy a tisztességes körülmények között folytatott nemzetközi kereskedelm hozzájárulhat a gazdaság erősödéséhez. Az USA jelenleg ér, ö, vizsgálja a TTIP esetleges előnyeit. Az USA kereskedelmi politikájának az a célja, hogy a kereskedelmet olyan módon folytassuk, hogy az nagyobb előnyökkel járjon a polgáraink számára. Ennek érdekében a kulcsfontosságú intézmények szerepét meg kell erősíteni, ilyen például a WTO. Biztosítani kívánjuk azt, hogy az USA a saját nemzeti gazdasági érdekeit szolgálja a WTO szabályok betartása során, de ehhez hozzátartozik az is, hogy az összes többi részes fél betartsa a szabályokat. Ide tartozik Kína piac gazdasági státuszáról szóló vita. Úgy látjuk, hogy közös érdekünk az, hogy biztosítsuk, hogy minden ország eleget tegyen azoknak a vállalásoknak, erre, amelyeket tett a WTO berkein belül. Ide tartozik a beruházások kérdése és az árukkal való kereskedelem kérdése. Mielőtt befejezem, szeretném még egyszer elmondani, hogy az USA elkötelezett a transatlanti biztonság és az európai projekt mellett. Gyümölcsöző volt az együttműködés JFK-től Ronald Reaganen keresztül egészen máig. Az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott képviselői, az európai parlamenti képviselők úgy vélem, önök is azon dolgoznak, hogy a partnerségünk a globális béke és jólét pillére legyen. Az Európai Parlamentnek mindebben tehát elengedhetetlen szerepe van. Fontos lesz az EP működése abban, hogy a globalizációt úgy alakítsuk, hogy ez előnyös legyen a polgárok számára. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük Edem Sabnak a bevezetőt. Miután felállt az új kormány az USA-ban, megfogalmazódott az igény a szakbizottságunkban, hogy az USA képviselőjét mielőbb itt üdvözölhessük. Örülünk, hogy itt van. Ennek szellemében is két héttel ezelőtt egy jó előkészítő egyeztetést tartottunk az irodámban. Sok kolléga kért szót, ez is azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés a téma iránt. Tíz óráig van időnk, Megpróbálom a lehető legtöbb kollégának megadni a szót. Kérem jelezzék, hogyha hozzá szeretnének szólni, és lejegyezzük a nevüket. Először persze az USA delegáció alelnökének, Marietje Sákjának adom meg a szót, aki Krisztián Éler az elnök helyett van itt ma velünk. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek Éler úr nevében, aki nem tud sajnos ma itt lenni, bár szeretne. Nagyra értékelem a lehetőséget, hogy a bevezető után szólhatok néhány szót. Nagyban eh, egybevág az, amit elmondott, azzal, amit mi Washingtonban tapasztaltunk a delegációs utunk során. Szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy sokunk számára aggodalmas az, hogy egyáltalán szükség van arra, hogy az USA új kormánya megerősítsen bennünket a kapcsolataink fontosságában. A transatlanti kapcsolatok olyan irányba indultak el, amit alig ha láthatott előre bárki is. Ön megerősítette, hogy Washingtonban sem teljesen világos minden, szeretnénk mi is tisztában látni, és jobb előreláthatóságot várunk a partnerünktől. A delegáció részéről szeretném azt megerősíteni, hogy úgy tűnik valamiféle párhuzamosság van kialakulóban. Egyrésztről itt van a hivatalos kormányzati politika, másrésztről azonban más üzeneteket kapunk sokszor bizonyos kormányzati képviselőktől. Ez nem kívánatos kettőséget eredményez. A NATO elköteleződésről, a Minszki megállapodásról, az orosz szerepről beszélt, Szeretnék többet hallani Szíriáról. Ön megemlítette Irán szerepét, de szerintem fontos, hogy ne feledjük el, hogy a Kreml is szerepet játszik Szíriában. Végezetül szeretnék többet hallani a kereskedelemről. A G20-ak, a NAFTA, a TTIP, illetve a TTP milyen irányba akar a Trump kormányzat haladni valójában, és hogyan fogjuk elkerülni azt, hogy a kínai kormány ragadja magához a vezető szerepet a globalizációban, hiszen tudjuk, hogy a kínaiak egészen más értékeket követnek, mint mi. Fontos, hogy a közös érdekeinket érvényesítsük, de ez nem elég. A mélyrehatóbb közös, érdekek, közös értékek képviselete is nagyon fontos. Remélem, hogy a kapcsolatainkat úgy tudjuk alakítani, hogy mindenki előnyére váljanak, úgy, ahogyan ez az elmúlt évtizedekben történt, és oly módon, hogy ez az eljövendő nemzedékeket is szolgálja. Köszönöm. Köszönjük szépen, azt javasolnám, hogy az AFET kollégek kapjanak szót most. Szerintem mindenki két percet kaphat, hiszen nagyon sokan kértek szót. És Edem, hogyha elég kérdés gyűlt össze, akkor kérem jelezze, és akkor meghallgatjuk a válaszokat. Dubravka Suica, lelnökünk kap szót. Thank you, David. First of all, I want... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy itt van, és hogy elfogadta a meghívásunkat. Az USA delegációval én is jártam Washingtonban november végén, december elején. Akkor még nem sok mindent tudhattunk ez egy fajta átmeneti időszak volt, egy vákum alakult ki akkoriban. Most már azonban látjuk az új politikai irányt. Köszönöm azt, amit elmondott a biztonságról. Azt mondta, hogy közös céljaink vannak, és a transatlanti kapcsolatokat tovább kell fejleszteni. Én nagyon örültem annak, amit a Minsk megállapodásról mondott, illetve a közös biztonságpolitikáról a NATO-ról. A beszéde második része azonban nem volt teljesen világos a számomra. Jó lenne, ha többet mondana a TTIP-ről. 14 tárgyalási fordulóra került sor, és már-már majdnem lezárult a folyamat, Szeretnék egy kicsit többet hallani a kereskedelmi megállapodásokról, azok jövőjéről, és arról, hogy hogyan alakul majd az együttműködés ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nina Gill. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az, azt, ami elhangzott a NATO-val kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy az Európai Unió nemzetközi fejlesztésben és a humanitárius segítségnyújtásban is vezető szerepet játszik. Amikor az USA a támogatást hozzájárulásoktól teszi függővé, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy az Európai Unió ezeken a területeken milyen szerepet játszik. Érdekel, hogy ön mit gondol erről a NATO hozzájárulások vitájának tükrében. Ön említette Ázsia hatását illetve azt, hogy hogyan tudunk együttműködni Ázsia kapcsán. Szerintem ez a régió nagyon nagy biztonsági fenyegetéseket rejt, fenyegetést, veszélyeket rejt, főként ami a tengeri feszültségeket életi, de az észak-koreai problémákat is meg kell itt említeni. Szeretnék többet hallani arról, hogy ön szerint mi a helyzet Észak-Koreával. A megelőző csapások kapcsán hol húzódik az úgynevezett vörös vonal. Ami pedig a tengeri biztonságot illeti, az indiai óceánban és, a dél-kínai tengerben van feszültség. Érdekelne, hogy az USA mit gondol erről, erről a helyzetről. Lát-e valamilyen lehetőséget arra, hogy az USA és az EU ebben a kérdésben együttműködjön? és lenne értelme más fontos ázsiai szereplőket bevonni, úgy, mint például Indiát. Köszönjük szépen! Fotiga asszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, nagykövet úr, itt az AFET ülésünkön. Nagyon megnyugtató dolgokat mondott, úgyhogy lényegében olyan sok mondandóm nincs is. Szeretném a nagyra becsülésemről biztosítani önöket, és elmondani, mennyire fontos az amerikai jelenlét a keleti, kontinens keleti részén nekünk lengyeleknek ez nagyon fontos. Lengyelország mindenképpen szeretne hozzájárulni a biztonság megteremtéséhez, Lenne szíves mondani néhány szót a globális koalíció kapcsán, amely Szíriában az iszlám állam ellen harcol. Ha jól tudom, Washingtonban szerveztek ezzel kapcsolatosan találkozókat. És másodszorban ön szerint mi lenne a helyes fellépés annak érdekében, hogy megfelelő együttműködés alakuljon ki az EU és NATO között a biztonsági és védelmi kérdésekben. Köszönöm. Hát ez igazi meghallgatássá válik lassan, mondja az elnök. A következő felszólaló, felszólaló a GUE részéről, Kózó úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy eh, felvehetjük a kapcsolatot az amerikai kormányal önön keresztül. Hát túlságosan sokat nem változtat a dolog, az orosz eh, eh, fenyegetettségről beszélt. Nyilvánvaló, hogy kiáll az NATO mellett, tehát ez a világ legjobb találmánya. Ez nagyon fontos az európaiak számára, de még fontosabb az amerikaiak számára, hogy itt pozícionálják magukat Eur- Európában. Nyilván az is elvárható hogy azt kérje, hogy többet fizessünk be a NATO kasszájába. Európa perifériáján egyre több olyan ország van, akiket egyre jobban sanyargatnak a megszorítások. Ezük Irán kérdését. Ön azt mondta, hogy Irán a leg terrorista barátabb ország, ez alatt mit ért? Bizonyos, bizony, önök is támogattak, az amerikai kormány is támogatott olyan csoportokat, akik ellen most küzdünk egyébként a közel-keleten. Milyen tervei vannak az amerikai kormánynak Guantánamo-val? Ugye korábban azt mondták, hogy be kívánják zárni, mert nem felel meg a jogállamiság feltételének. Aztán Szíria szeretnének megállapodni Oroszországgal, hogy egyszer mindenkorra megoldják a problémákat? Aztán ENSZ, azt hallottam, hogy szeretnék megváltoztatni az ensz való kapcsolatukat. Továbbra is részt vesznek az ENSZ munkájában, vagy gondolják, hogy önök esnek az ensz -en? Köszönöm szépen. Még mehet tovább? Oké, okay, so, Legalább hallgassuk meg az összes frakciót. Urike Lunácsia következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöld frakció nevében itt vagyok. Köszönöm, hogy ellátogatott ide, és eszmecsére kerülhet sor. Sokat beszélt a biztonság kérdéséről, ez nagyon fontos az amerikai állampolgárok számára, és azt is mondta, hogy a NATO-t is szeretné támogatni, és ilyen módon kíván velünk együttműködni. De amikor a globalizált világban biztonságról beszélünk, akkor más szempontokat is figyelembe kell venni, például klímaváltozás, például a fejlődő együttműködés kérdése. Itt nemrégiben azt hallottuk, hogy harmadával csökkentik ezt a költségvetést, a külügyminisztérium költségvetésében az együttműködési projektekben, az olyan együttműködési projektet gondolok, amelynek annak a célja, hogy a klímaváltozást és annak hatásait csökkentsék. Tudjuk, hogy a világ számos részén olyan árvizek, árvizeket olyan árvizek sújtották, amelyek a klímaváltozás miatt jöttek létre. Tehát a fejlesztési együttműködésben ezen típusú projekteket is itt is lecsökkentnék a költségvetést, illetve a szexuális és reproduktív jogokkal foglalkozó projekteknek a költségvetését is megnyírbálják. 600 ezer eurós csökkentése van szó. Ez azt jelenti, hogy több mint 6 millió, 6 millió terhesség megszakítás lesz, ez azt jelenti, hogy több mint 2 millió olyan öm, művi terhesség megszakítása kerül sor, ami, öm, ami ellenőrzetlen körülmények között történik. Úgy gondolom, hogy azért még lehet valamit tenni annak érdekében, hogy ne ilyen rámai legyen ez a megszorítás, a költségvetési csökkenés. Köszönöm. Castaldo lesz az utolsó frakció szószóló. FDD részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Sub úrnak ezeket a nagyon érdekes észrevételeket. Stratégiai prioritásokra szeretnék rákérdezni, tehát a Fehérház hogyan gondolkodik a közel-keletről? Azt mondta, hogy Irán szponzorálja a terroristákat. Majdnem az összes terrorista csoport szunni, úgyhogy elég, elég furcsának tartom ezt a megállapítást. Úgy gond, ki, a, arra kell számítanunk, hogy a nukleáris megállapodás Iránnal megkérdeződik majd? Aztán Szíriában milyen stratégiai prioritásaik vannak? Hogyan vélekedik az amerikai kormány és a többi nagyhatalom együttműködésével Szíriával kapcsolatban. Aztán Törökország. Törökország sajnos autoriter lendületet vett, alkotmányi szempontból is aggályos, amit tesznek. Erről mit gondol az USA, illetve a NATO belül együttműködésének milyen hatása lesz? Aztán Kuba. Trump elnök úr úgy tűnik, hogy elhatárolódik attól a fajta közeledéstől, amit az Obama kormány meglépett Kuba felé. Erről tud-e többet mondani? Mit lehet tudni tehát az USA, illetve Kuba kapcsolatára? Mire kell számítanunk? Még egy legutolsó kérdés. Kína említette, hogy a globalizáló, globalizáció költségei ö, problematikája megfontolandó, lehet, hogy ez fogja alakítani a kapcsolatokat, hogyha egyfajta konfrontációra kerül sor, Pekinggel kereskedelmi típusú konfrontációra gondolok, akkor pontosan mire lehet számítanunk, hogyan lehet garantálni azt, hogy a keleti kínai tengeren megmarad a katonai jelenlétük. Elnök, köszönöm, kedves kollégák! Ádám! Amennyi kérdést kaptál, éjszakáig tart, amíg mindenre válaszolsz. Ez még csak az első kérdéskör, még, és még 11-en várnak arra, hogy feltessék a kérdést. A listát most lezárjuk, több kérdést nem tudunk elfogadni, és meglátjuk, milyen gyorsan érünk a végére. Annyi kérdés hangzott el, parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Ha nem bánják, akkor témánként csoportosítom a kérdéseket. Valóban többféle kérdést kaptam, bizonyos kérdésekre nem tudok válaszolni. Kubára és Guantanamo-ra vonatkozóan azt tudom elmondani, hogy most vizsgálják fel a kérdést, még nem zárták le, vizsgálódnak, nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz majd ezzel kapcsolatban a szakpolitika. Ott van Kína. Kínáról kereskedelmi összefüggésben beszéltem. Az EU és az USA hasonló cipőben jár, örülünk a kínai beruházásoknak, a G20-ban való részvételüket, más nemzetközi fórumokkal való részvételüket, de azért óvatosnak is kell lennünk, például beruházások témájában. Tehát nagyon fontos az, hogy védjük az európai és az amerikai érdekeket ebben az összefüggésben. Tillerson külügyminiszter most ért vissza a közel-keletről. Kormányunk szándéka, hogy konstruktív kapcsolatot hozzunk létre, illetve folytassuk ezt a kapcsolatot Kínával. Ez kereskedelmi kérdésekre, regionális kérdésekre és emberi jogi kérdésekre is vonatkozik. Xi elnökkel Trump, már, Trump úr már tárgyalt, és ha jól emlékszem, akkor Floridában látja majd vendégül a kínai elnököt április 5-én, 6-án. A kínai elnök is megér, megegyezett abban, hogy nagyobb elnök együttműködésre van szükség, és idővel majd elmélyítik a kapcsolatrendszer. Tehát együttműködés, ez a főszabály, ez majd folytatódni fog, de figyelünk a gazdasági és kereskedelmi fejleményekre, illetve arra, hogy a dél, hogy a dél kínai tengerben milyen szerepet játszik Kína, hogy Fülöp-szigetekkel Vietnámmal milyen kapcsolatot ápol. Röviden most Észak-Koreára térnék ki ezzel kapcsolatban. Hadd mondjam el azt, hogy egy nagyon méreható megbeszéléseket folytatott az amerikai külügyminiszter a kínai elnöke. Erről ennyit. Aztán kereskedelem. Malmström biztos asszony arról beszélt, hogy a mély hűtőbe raktuk a tétipet. Volt néhány jó tárgyalási évünk, és a kérdésekhez hasonlóan itt nagyon széles körül volt a napi rendünk. Mind a két oldal úgy képzelte el, mind a két fél, hogy ez egy mértékadó mértékadó megalapodás lesz majd, ami a vámtarifákra, a munkaügyi szabályokra, a szabályrendszer mind-mind vonatkozik, vonatkozik majd. Ne felejtjük el, hogy az USA-EU kapcsolatrendszer hihetetlenül széles körül, ez a legmegalapozottabb meg, ez legmegalapozottabb kapcsolatrendszer a világon, 3,5 milliárd dollárnyi a kereskedelmi kapcsolat és rendkívül integrált ez a kapcsolat, nagyon sok vállalat mind a két földrészen megtalálható. Foglalkozunk ezzel. Tudjuk, hogy Trump elnöknek mi a véleménye az álláspontja a TPP-ről, de a TTIP nem ez a kategória. Remélem, mi hamarabb lesz majd egy kereskedelmi képviselője az USA-nak. Múlt héten elég jól zajlott a meghallgatása. Hogyha őt kinevezik, akkor azt hiszem, hogy többet tudunk. Egyébként a párbeszéd folytatódik, több témában is, még a vto ban is aláírtunk egy megállapodást, kb. három héttel ezelőtt az úgynevezett MRA megállapodás Az Atlanti óceán két partján a gyógyszer termékek előállítására vonatkozik ez, ez egy eh, ágazati megállapodás. Aztán van a személy gépkocsiparra vonatkozó megállapodásunk is, aminek az a célja, hogy a vállalatok eh, jobban tudjanak takarékoskodni, illetve a fogyasztók helyzetét is javítsuk. Aztán a WTO-n belül persze vannak egymással eh, peres ügyeink, de próbálunk kiállni egy olyan rendszer mellett, amely szabályalapú, és mi befogadó jellegű, tehát aki most a VTO tagjaira is vonatkozhat, és nem sokára egy kereskedelmi témájú miniszteri találkozott és miniszteri találkozónak is otthon adunk majd. Azt hiszem, hogy önök mindenkinél jobban tudják, hogy a kereskedelem mindig nagyon hosszú tárgyalások eredménye, amelyben a parlament is részt vesz és egy elég sovány költségvetéssel költségvetést kíván felállítani az USA mostani kormánya. Nem tudom, hogy az önök által meghallgatott személyek mit mondtak a költségvetésről, hogyan szavaznának erről, de ez tényleg nem rám tartozik, nem az én szerepem, hogy erről feltételezéseket fogalmazzak meg. A költségvetés elérése, mint olyan is elég nehéz feladat, de ez nem újdonság. Tehát nem a Trump kormány az egyetlen, akik, aki nehezen alakít ki egy végleges költségvetést. A költségvetési megbeszélések után azt szokták mondani, hogy vérben tocsog a padló a tárgyaló teremben, hát nem egyszerű sem a kongresszus képviselőinek, sem az elnök csapatjának, a csapatának. Törökország a következő téma. Minket is aggasztanak azok a dolgok, amit, amik önöket aggasztanak, de Törökország egy nagyon stabil NATO partnerünk, szövetségesünk a keletre, a közel-keletre vonatkozóan. a migrációs, a Szíriából érkező migrációs folyamokat, folyamokat is ezeknek a kezelésében a komoly szerepet vállaltak. Ezt természetesen beszámítjuk, tehát ezt figyelembe vesszük, de komoly aggájaink vannak a civil jogok, civil szabadságjogok megnyírbálása, agasztó, vagy a sajtószabadságra vonatkozó jog sértések amerikai újságírókat is letartóztattak. Ennek véget kell vetni. A migrációs válság megoldásában nagyon fontos szerepet játszott Törökország, akkor arra ösztönöztük őket, hogy legyenek konstruktívak, és Ciprussal kapcsolatban is erre kértük őket. Erre ugyan önök nem kérdeztek rá, de egy ideje már komoly reményeket főz, fűztünk Törökország szerepéhez Ciprusra kapcsolatban. Meglátjuk, mi lesz. Szíria a következő téma. A szíriai helyzet egyértelműen tragikus. Ez a hetedik éve ennek a válságnak. Az emberek szenvednek, szörnyűséges kegyetlenséget kell kiállniuk, nincs megfelelő élelmiszerük, ivóvízük, bombázzák őket, több százezer embert megöltek, a lakosság fele elmenekült, gyerekek is. Ez tragikus. Ahol tudunk, arra buzdítjuk a partnereinket, hogy tárgyaljunk, Stefan Demestura az ENSZ küldöttje mögött állunk, nekünk is van ott egy eh, ENSZ küldöttünk, próbáljuk a párbeszédet eh, elősegíteni. Politikai, pár, eh, politikai meg, megoldásra van szükség, ahol is a stabilitás és a béke mellett szavaznak a szírek, így elutasítva a terrorizmust. Ezzel kapcsolatban tehát örülünk annak, hogy a szíriai konferencián, amire három hét múlva kerül sor részt vehetünk, Németország, Kuwait, Katar és az EU látja a vendéglátó, hogy tisztet itt lesz majd Brüsszelben, és az nagyon fontos az is, hogy a humanitárius szükségletekről beszéljünk. Mi egy erre vonatkozó ígérettevő konferenciát is rendeztünk. Genfi tárgyalások, igen, erre nagyon nagy szükség, hogy az ENF, hogy az ENSZ-ben, Genfben próbáljuk ezt elősegíteni, vannak megfigyelőink. Úgy gondoljuk, hogy az eznek nagyon komoly szerepe van, ez az igazi megoldási lehetőség. Humanitárius, illetve fejlesztési segély. Nagyon sok programunk van, vagy projektünk van, amely nőket támogat ebben a régióban, a fejlődő országokban. Ez nagyon fontos, ezek nagyon fontos témák, amikor arról beszélünk, hogy a stabilitást, vagy a társadalmok jólétét, az emberek jólétét mi támogatja, mi határozza meg. A humanitárius a humanitárius projektek legnagyobb támogatóinak erre is gondolni kell természetesen. Én egyébként katonai fenyegetésekre is gondolok, ez minket aggasztanak, tehát keletről tapasztalunk ilyen katonai fenyegetettségeket, több tagállam is részt vesz ebben a koalícióban katonai fellépéssel, és úgy gondolom, hogy a katonai fenyegetettségre katonai fellépéssel kell válaszolni, utána pedig a újjáépítés komoly kérdésével is szembesülni kell. Tudom, hogy az EU és Mogherini asszony már elkezdte ezen való gondolkodást, és azt gondolom, hogy ez a lesz majd a Szíria konferenciának is. Okay. Thank you. Köszönöm szépen ezt az első kört. Kedves kollégák, azt javasolnám, hogy másfél percben szóljon mindenki hozzá, és tegyünk fel olyan kérdéseket, amiket még nem tettünk fel. Salafranca ura az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm Önt, Subur! Hadd mondjam el, hogy nagy csodálója vagyok az Egyesült Államoknak. Ez az ország a világ lakosságának 10%-et teszi ki, de a világon termelt javak és szolgáltatások 25%-át adja. Ugyanakkor a kapcsolatunk az amerikai kormányjal nem kifejezetten baráti az elmúlt időszakban. Említette, hogy a TTIP-et berakták a mélyhűtőbe, beszélt a TPP-ről is, az, az Egyesült Királyság kilépését megünnepelték, kritizálták az EU-t, a tagállamok kormányfőit kritizálták, Merkel asszony nem, régi járt az Egyesült Államokban, bár közös harcunk a terrorizmus elleni harc, de ez nem jelenti azt, hogy csak azért, mert valaki egy bizonyos államból származik, gyanúsnak minősül. Kétségeik vannak az ígéreteikkel kapcsolatban is, például a klímaváltozásra vonatkozóan, a több oldalúsággal vonatkozóan, ugye a TPP-re gondolok, az ENSZ támogatásával kapcsolatban. Nyilván ezt lehet javítani még, az USA és az ENSZ kapcsolatát. És van egy nagyon aktív és divatos ország, Oroszország. Nos, Montenegróval kapcsolatban úgy tűnik, hogy Montenegróban is aktív volt Oroszország. Kérdésem, hogy a közel-keleten, illetve az arab tavasz országaival kapcsolatban továbbiakban is eh, támogatják-e majd a demokratikus átalakítást az EU-hoz hasonlóan. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pászkó úr, az SZND nevében. Köszönöm szépen. a multilaterális eh, kereskedelmi megalapodások eh, hálózata hozzájárul ahhoz, hogy fenntartsuk a stabilitást a békét a világban, pedig, és ezt néha elhanyagolják ennek a jelentőségét, pedig eh, ez nagyon fontos, nagyon fontos volt ez az elmúlt 70 évben és az utolsó háború óta. Tudjuk, hogy az új kormányzat mit gondol ezen hálózat fontos részeiről. A kérdésem az az, hogy ön úgy gondolja-e, hogy ez a kormányzat új filozófiáját eh, jelenti a teljes hálózattal kapcsolatban, vagy ez csak bizonyos megállapodásokra vonatkozik, mint például ez, azért, mert eh, a kumulatív eh, összesség az egyes eh, megállapodásoknak megkérdőjelezi el teljes hálózatot. Köszönöm szépen Charles Tannock az ECR nevében. Ügyrendi pontom lenne. ECR koordinátora vagyok, és nem kaptam szót ilyen minőségemben a vita elején. Rövid leszek. Én is üdvözlöm a pozitív jelzéseket, amelyek Washingtonból érkeznek. A kampány retorika támogatta a Brexitet, az EU összeomlását, a NATO alásását. Úgy tűnik, hogy ez most már elmúlt. Nagyon biztatóak a jelek. Az USA, mind az EU, mind pedig a Brexit utáni brit kapcsolatok egyik fontos eleme marad biztonság szempontjából. Sajnálom azt, hogy a TTIP-ből kiléptek, és ez a TTIP halálát jelenti. Attól tartok, hogy a Párizsi Egyezményből is kilépnek, pedig ez is hozzájárulna a biztonsághoz, hiszen ezzel meg lehetne állítani a migrációs mozgásokat a klímaváltozás miatt, például a Szahara alatti területek részéről. Nagyon fontos az, hogy az Obama rezsim által létrehozott megállapodásokat is betartsák, a Minszki megállapodást, Tegnap azt hallottam, hogy támogatják a referendumot kurdok esetében. Nagyon fontos az, hogy az ISIS leküzdésében részben az USA, az nagyon fontos Szíria stabilizáció szempontjából. Ami pedig Mexikót illeti, a falat, meglátjuk, hogy erre mi gondol az új USA nagykövet, akár kis legyen az majd. Hádi George úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Kettő rövid kérdésem van. az USA képviselőjéhez itt. Az első kérdésem az az, hogy Erdogan úr azt kérte, hogy az országa tagja lehessen a biztonsági tanácsnak, iszlám államként, mondta ő. Van -e erre bármilyen fajta válaszuk? A cipusi kérdés a másik kérdésem. Bizonyára tudja, hogy jelenleg nem folynak tárgyalások, ezek megszakadtak. tudja, hogy miért történt ez? Önök játszottak-e bármilyen szerepet ebben? Kárva úr az AFTD e részéről. Thank you, Chair. Oh, I was pleased to hear your comment. Azt mondták, hogy a NATO a biztonságunk pillére. Az EU-nak milyen szerepe lehet itt? Ezen kívül a Brexit kapcsán lehet bármilyen fajta katonai együttműködés ezen multinacionális kapcsolatokon kívül Izrael. Lesz-e bármilyen fajta közös megközelítés ezzel kapcsolatban? Jemen. Jemenben katasztrófát láthatunk, és ez tovább növeli a instabilitást a régióban, se kívánok valamit tenni, főként az emberi jogok megsértése tekintetében. Washington hogyan gondolkodik mindarról, amit trump kapcsolatban megfogalmaztak, például, hogy Mit gondolnak ezekről a hozzászólásokról Európában? Manászkó úr. Én is üdvözlöm Sub urat itt. Szerintem rendkívül fontos ez az eszmecsere vele itt. Be kell fejeznünk azt a fajta retorikát, amit a kampány során alkalmaztak, ez nem segít senkinek, se az USA-nak, se pedig nekünk, és a kapcsolatainknak sem segít ez, és ez csak a mi nem igazán barátainknak segít, például az oroszoknak. Gyakorlatiasnak kell lennünk, a nemzetközi kapcsolatok biztonsága, NATO, ezek nagyon fontosak. Én hiszek abban, hogy minden országnak meg kell fizetnie a számlát. A Románia, hazám, az ötödik ország, amely megfizeti a számlát. Tehát a többiektől is ezt várjuk. Oroszország és viselkedése Ukrajnában. Ez egy másik olyan közös terület, amelyen együtt kell működnünk. Örülök annak, és nagy várakozással nézek Fiona Hill kinevezése irányába. Nagyon jó ez a pont, hogy kinevezték ott a biztonsági tanácsba. A kérdésem a következő. Mit várhatunk az amerikai kormányzattól az iráni kapcsolatok tekintetében, normalizálják el a kapcsolatokat Oroszországgal, illetve a terrorizmus elleni harc kapcsán mit várhatunk a kormányzattól. Köszönöm Ramona, Freund úr, SND, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Sub úr, hogy eljött ide hozzánk. Örülök, hogy nem tartották az ön posztját irrelevánsnak. megnyugtató hallani azt, hogy úgy beszél, mintha nem is lett volna kormányváltás Washingtonban. Jimmy Carter-től Ronald Reaganig láttam a változásokat, de soha nem láthattunk olyat, mint amit most látunk. beleértve Donald Trumpot, illetve az ő megjegyzését elődjéről, amit én nem kívánok megismételni. És mindazt, amit elmondott az európai Szövetségeségről, arról nem is beszélve, hogy Nigel Farage volt az első, aki a fülébe suttogotta arról, hogy milyen is az Európai Unió. Gondolja el, hogy vannak-e mások is, akik beszélnek neki arról, hogy az Európai Unió mit kíván tenni, és hogyan kíván bánni az USA-val. Angela Merkel például néhány napja ott járt, ez az egyik kérdésem. Az elektronikus eszközök tekintetében egy új szabályozás jött létre, Hasonló szabályozásra gondolnak-e Európa esetében? Jurek úr az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Pani ambasador, Nagykövet úr, szeretnék két kérdésről beszélni, két nagyon kényes pontról. Ez, itt két olyan területről van szó, amely nagyon veszélyeztetett Lettország és Észtország. Kíváncsi vagyok arra, hogy az USA próbálja itt tovább erősíteni a biztonságot, főként annak tükrében, amit az elmúlt években láthattunk. Második kérdésem, Grúzia. Grúzia egy másik olyan ország, amely a NATO tagja szeretne lenni, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen remények és fenyegetettségek vannak itt. Grúzia biztonságát is erősítenünk kell, azáltal, hogy szövetségesen, szövetségesünké tesszük. Egyetértek azzal a döntéssel, amit az USA új elnöke tett meg, vagyis azt, hogy az abortusz finanszírozását világszerte beszüntette. Úgy vélem, hogy több millió európai alul képviselve érzi magát. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal szeretném kifejezni azt, hogy az európaiak is hasonlóképpen gondolkodnak, mint Amerika ebben a tekintetben. Gáler úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, és um, szeretném elmondani azt, hogy a nagykövet, tehát ugyanúgy üdvözöljük, mint az elődjét. Ott voltam Münchenben a biztonsági konferencián, és engem megnyitott az, amit az alelnök elmondott, amit elmondott a védelmi miniszter, és különösképpen nagy benyomást tett rám a ö, kongresszusi pártokból álló tárgyalócsapat. Elmondták, mit terveznek Oroszországgal kapcsolatban ebben az évben. A kérdésem a következő. Úgy gondolja, hogy a kongresszus diktálja inkább az Oroszország politikát, vagy inkább a fehér ház, ahol még nem egészen világos az, kinek milyen kapcsolatai voltak Oroszországgal. Feltételezhető -e az, hogy a kongresszus fogja diktálni a politikát? A második kérdés pedig a biztonsághoz és védelemhez kötődik. Mi azon vagyunk, hogy többet tegyünk most európai oldalon az új kormányzat. Mit gondol ezekről az új struktúrákról? amelyeket megpróbálunk állandóvá tenni, hogy legyen közös közbeszerzés. Ezáltal is erősíteni lehet a NATO európai pillérét. Hogyan kíván az új kormányzat erre reagálni? Remélhetőleg ugyanúgy, mint az előző. Köszönöm szépen, Bostináru. Thank you very much, Chairman, Mr. Köszönöm szépen. Sob úr, nagyon örülök annak, hogy hozzászólhatok ebben a vitában. Két rövid kérdésem van. Milyen szerepe van, és milyen nagy a lehetőség az USA és az EU közötti koordinációnak Oroszország esetében, illetve az orosz szankciók esetében? Tudjuk, hogy hat, év, hat hónap, hat havonta ez elő fog fordulni, ez a kérdés. Bizonyára tudja, hogy Szíriában Oroszország két központot hozott létre, egyik a e, kelet-közép e, e, keleten, a másik pedig a Fekete-tenger térségében. Hogyan kívánja ezeket a kérdéseket megoldani. Milyen szerepet szállnak az USA-nak a csendes óceán térségében? A TTIP-től visszaléptek, ez azt jelenteti, hogy a csendes óceán térsége kínai irányítás alá kerülhet. Tuna Kalam. Köszönöm szépen, nagyra értékeljük, hogy itt van ma velünk. És nem látok alternatívát ahhoz képest, hogy még szorosabbra fűzzük a transatlanti együttműködést. Észt vagyok, és mint ilyen szeretném elmondani, hogy nagyon megnyugtat bennünket az USA jelenléte Lengyelországban és a balti államokban. Ez nagy mértékben hozzájárul a biztonságunk növeléséhez. Ugyanakkor a NATO hitelessége most már kockán forog ebben a régióban, úgy érzem. A kérdésem az, hogy felkészültek-e a hibrid invázióra is. Vajon? Ez ugyanis az orosz fellépés egyik fő eszköze. Másrésztről Ukrajna esetében szorosabb együttműködésre van-e szükség ön szerint az orosz fellépéssel szemben? Adott esetben akár fegyverekkel is el kell látnunk Ukrajnát, úgy gondolom ez az eset forog fenn, másrésztről pedig nagyra értékelem azt, amit mondott Iránról, mint destabilizáló tényezőről. Irán ugyanis úgy gondolom a probléma részét képezi, nem pedig a megoldása részét. Azonban mindannyian hozzájárultunk ahhoz, hogy egyfajta vákum alakuljon ki a közel-keleten, amelybe betolult Oroszország és Irán. A katonai problémákat katonai eszközökkel kell megoldani, mondta ön. Lehetne -e valamiféle közös megoldást megcélozni a közelkeleti problémák megoldására ön szerint? Köszönöm szépen a kollégánknak a kérdéseket. Ismét rengeteg kérdést kaptunk, most pedig negyed órája van megválaszolni a kérdéseket, amennyire csak lehet. Köszönöm szépen, elnök úr! Először a rövidebb kérdésekre válaszolnék. Ami Ciprust illeti, Görögország is a barátunk, Törökország is a barátunk. Mindkét fél szövetségese vagyunk, de persze tudom, hogy zajlanak a tárgyalások, rengeteg eh, megbízottunk volt jelen Ankarában, Aténban, Nikosziában. Zajlanak a tárgyalások, egyeztetések Ciprus jövőjéről és hát tudjuk, hogy Ciprus sem egyszerű eset, folyamatosan keressük a megoldást. Ami Oroszországot illeti, ez egy kulcsfontosságú kérdés mindannyiunk számára, azt hiszem. Egy olyan Oroszország, amely agresszív módon lép fel, és politikai és gazdasági helyzet befolyásolására tesz kísérletet Európában, Kelet-Európában, és egyenlőre nem akar irányt változtatni. Látjuk, hogy Szíriában is erős az orosz jelenlét, érkeztek ma is hírek arról, hogy Oroszországot milyen katonai tevékenységet folytat. Az USA tisztségviselői mindig is hangsúlyozták ezt az európai szövetségesekkel folytatott megbeszélések során, és Tiller úr egyébként az iszlám állam elleni harcban résztvevő országok összes miniszterével is találkozik. Nem minden NATO tag vesz részt ebben, nem minden EU tag, de sokan közülük, plusz még néhányan mások. Szerintem nagyon fontos, és az előző kormányzat is ezt az álláspontot képviselte, és a mi védelmi miniszterünk is ezt az álláspontot képviseli, valamint a Nemzetbiztonsági Tanácsadónk is, hogy az USA és az EU maradjanak egységesek, szövetségesek a az, iszlám, az Oroszországgal szembeni fellépésben. Vonatkozik ez a közel-keletre, vonatkozik ez Ukrajnára, és arra, hogy hogyan tudunk hatékonyan fellépni ezzel az újfajta, nem lineáris, hibrid hadviseléssel szemben, ezzel az információs hadviseléssel szemben, a választások befolyásolása ellen tudjuk, hogy ez Európában is gondot okoz, és az USA-ban is. A Minszki megállapodás teljes végrehajtása, ez egy előfeltétel, a szankciók kérdésében is egységesen kell fellépnünk, és azt hiszem, folyamatosan egyeztetnünk kell a magánszféra területén uralkodó nem egységes szabályokról. Két terület, amelyre külön odafigyelünk, a északi áramlat 2, North Stream 2, a gáz vezeték kiépítése sokak szerint, illetve mi is úgy gondoljuk, hogy ez a gáz, ennek a gázvezetéknek a kiépítése az Európai Unió energia unióját veszélyezteti, veszélyezteti azt a célkitűzést, hogy diversifikálja Európa az energiaellátást, és Ukrajna szempontjából is káros. Másrésztről az energetikai diversifikáció kapcsán figyeljük a Gazprom versenyjogi ügyét, Nyilván Oroszország is egyik ellátója lehet, és kell, hogy legyen Európának, de fontos, hogy betartsa a piaci szabályokat. Néhány EU-s tagállam agájának adott hangot a Gazprommal kapcsolatos megoldásokról. Folyamatosan nyomon követjük a helyzetet. Szólnék röviden az új szabályozásokról is. Bizonyos légitársaságok, amelyek bizonyos közel-keleti repülőterekről indulnak, azt kérik, hogy a nagyobb méretű elektronikus készülékeket adják le a podgyászokkal együtt nem vihetik fel őket kézipodgyász szukban a gépre, de erről még egyeztetni kell az európai szövetségeseinkkel és a közel-keleti szövetségeseinkkel is. Röviden szólnék Mexikóról. Egyetértek azzal, hogy a TPP meglepetésként ért mindenkit ennek a megállapodásnak a felmondása. Azt hiszem, továbbra is nagy a támogatottság vagy a megállapodásnak, amely a növekedés segíti elő, és amely lehetővé tesz bennünket, lehetővé teszi számunkra, hogy egy szabály alapú rendszerre összpontosítsunk. A TTP továbbra is a, az elérendő normákat testesíti meg az USA számára, de a TTIP halott. Rengeteg egyeztetést folytattunk, és tudom, hogy sokan támogatták itt a TTIP-et a házban, a növekedést, a munkahelyteremtést, ezt nagyra is értékeltük, és az USA-ban is még mindig nagy a támogatottsága ennek. Az USA kormányzata jelen pillanatban vizsgálja a megvalósíthatóságot, de ne felejtsük el, Látni kell azt, hogy egyelőre nincs előrelépés. A végéhez ért az Obama adminisztráció, választások voltak, számos más helyen is választásokra kerül sor, és kerül sor a közeljövőben. A németek választani fognak, a Hollandiában is választások voltak. Ez nyilvánvalóan nem a legjobb környezet vagy légkör ahhoz, hogy egy ilyen léptékű kereskedelmi megállapodásról tárgyaljunk. Lehet, hogy egy kommunikációs probléma is fennállt, lehet, hogy politikai, a politikai körülmények is úgy alakultak, hogy ez nem jöhetett létre. Sokan jelezték, hogy félnek, aggódnak a kereskedelem miatt, több helyütt megtörtént ez, az egykori nagy acélipari városokban, vagy az USA-ban, az egykori bányászvárosokban. Ezért került partvonalra a TTIP, de hát legyünk optimisták, azért tekintsük át, hogy mit tehetünk. Ez egy olyan megállapodás lenne, amely a két legnagyobb, legdinamikusabb, leginnovatívabb és leggazdagabb gazdasági blokk között köttetne a világon, úgyhogy nem kis dolog ez. Szólok néhány szót még Latin Amerikáról és Mexikóról. A NAFTA egy olyan megállapodás, amelyről egyeztetünk. Rengetegen ejtettek szót a ról és az újratárgyalásról. Született Ottawa és eh, Mexico City részéről egy megállapodás, illetve érkezett egy jelzés, hogy készen állnak erre. Úgy gondolom azonban, hogy a kereskedelmi kérdéseket máshogy kell értelmezni a jövőben, jobban világosá kell tennünk a globalizáció előnyeit, és biztosítanunk kell, hogy ne csak egyes ágazatokra háruljon a globalizáció ára vagy hátránya. A NAFTA 1998-ban született, azóta sok minden változott, azóta már vannak iPhone-ok, iPad-ek, az adatáramlás egészen máshogyan működik. A dolgok internete is létrejött, létrejött azóta. A növekedés alapú gazdaság mind az árukra, mind a szolgáltatásokra vonatkozólag a pénzügyi ágazat azóta hatalmasat nőtt. Úgyhogy változásokra van szükség, ami a naftát illeti. Bízom a tárgyalóinkban, Mexikót nem csak a földrajz és a kereskedelem köti az usa hanem a kulturális és a családi kapcsolatok is. Ha belegondolunk, hogy a naftával mit értünk el, gyakorlatilag egy olyan gyártási platform született, amely révén árukat gyártanak a határ mindkét oldalán, és ezekkel keres, ezek kereskedelme megvalósul a két entitás között. Kanada és Mexikó között tehát le kell ezt tárgyalnunk, és aztán itt van a migráció kérdése, meg kell vizsgálni a kiváltó okokat. Úgy gondolom, hogy az amerikaiak a bevándorlási folyamatot rendezetlennek látják, úgy vélik nincs koordináció, az adminisztráció pedig talán olyan mechanizmusokat teremteni, amely kicsit rendezettebbé, amelyek egy kicsit rendezettebbé teszik ezt a folyamatot. Egyelőre még nem indult el a formális konzultáció a naftával kapcsolatosan, de várhatóan hamarosan ez megtörténik. Grúzia és a NATO tagság kapcsán sajnos nem tudok nyilatkozni, mert ez nem az én hatás körömbe tartozik, egy másik nagykövet foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Most pedig végezetül hadd osszak meg még egy gondolatot önökkel. Mindannyian politikusok vagyunk, mindannyian folyamatosan követjük a híreket. Sok híradás a Fehérházból érkezik mostanság, de önök, mint jogalkotók nagyon jól tudják, hogy a politika nem mindig egyetlen egy fél részéről dől el, nem mindig csak a fehér ház dönt egyedül. Amikor az egyetemen lediplomáltam, akkor a George Schulz és Casper Weinberger közötti vitáról szólt minden, lehet, hogy önök közül néhányan emlékeznek még erre. Aztán uh, Ramsfeld és Powell urak alatt is voltak uh, súrlódások az elnök és a védelminisztérium között. A kongresszus, ezt szeretném most hangsúlyozni, a kongresszus hatalmas szerepet játszik, főként a kereskedelemben. Azt hiszem, kimondhatjuk, hogy a beruházók, a fogyasztók őreiként lépnek fel, a kongresszusi képviselők. Az európai beruházásokról sokszor egyeztettünk már, a transatlanti jogalkotási párbeszédben résztvevő kongresszusi képviselők nagyon is jól tudják, hogy rengeteg európai beruházásból valósultak meg gyárak, és így tovább, mi is beruházók vagyunk Európában, és mindenki a párbeszéd pártján áll, Együttműködünk kongresszusi Képviselőkkel, hogy jöjjenek Európába, látogassanak, ide tudom, hogy McCain szenátor például nem sokára ide érkezik. Azt hiszem fontosak ezek a kapcsolatok, így tudunk csak igazi konszenzust képíteni. A Fehérházzal nem sem más a helyzet. A Fehérház rendszeresen konzultál demokratákkal és republikánusokkal egyaránt, így alakul ki a politika. Winston Churchill is azt mondta, hogy legyünk optimisták, mert semmi más nem működik. Hát én is optimista vagyok, legalábbis ezzel kapcsolatosan, és nem tudom, hogy etikus-e, de a német Marshall Alapítvány rendezvényére szeretném még felhívni a figyelmet, ott rengeteg USA belé tisztségviselő jelen lesz, és ott lehetőség nyílik arra, hogy megvitassuk azokat a kérdéseket, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak. Edem Sab, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat ehhez az eszmecseréhez. Szerintem rengeteg dolgot megvitathattunk, köszönjük szépen a válaszokat a kérdéseinkre. És szerintem nagyon fontos az, amit a végén mondott, beszélnünk kell egymással, mégpedig minden szinten. Szeretném önt arra biztatni, hogy hívjon meg minél több kongresszusi képviselőt, szenátort, Brüsszelbe, Strasbourgba mindig szívesen látjuk Önöket az LP e AFET szakbizottságában, vagy az USA delegációban, és örömmel folytatjuk Önökkel a párbeszédet. Sok sikert kívánok e kihívásokkal teli időkben, és köszönjük még egyszer, hogy itt járt. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, a 12-es napi rendi pont következik. Tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, hogy mindenki elfoglalhassa a helyét.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 Right, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. 10 óra 50. Rátérünk a következő napi rendi pontra. 12-es pont meghallgatás az Európai Unió, Latin-Amerikai és Karibi régiókkal fennálló kapcsolatairól. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy ezzel a ponttal 11.25-re végeznünk kell, mert többen is szeretnénk majd a római szerződés 60. évfordulójára szervezett megemlékezésen részt venni, 11.30-kor kezdődik ez, tehát időben végeznünk kell. Örülök, hogy itt üdvözölhetem Önöket ezen a meghallgatáson. Ebben a témában egyébként készül egy saját kezdeményezésű jelentés, Hávi López úr a jelentéstevője. Különböző szinteken zajlik az együttműködés Latin Amerikával és a Karib-tengeri régióval. Van egy vegyes jurolat közgyűlésünk. Számunkra stratégiai fontosságú a Latin Amerikához és a Karibi térséghez fűződő kapcsolataink. A az Atlanti óceán túlpartján zajló események és fejlemények lehetőséget kínálnak arra, hogy magasabb szintre emeljük a partnerségünket annak stratégiai jelentőségének megfelelően, a közös értékeink és a multilateralizmus képezik a kapcsolataink alapját. Ebben a szakbizottságban nemrégiben megvitattuk a venezuelai helyzetet, szorosan nyomon követjük a kolumbiai békefolyamatot, és hamarosan szavazunk majd az EU-Kuba megállapodásról. Ez csak néhány példa arra, hogy az AFET mennyit foglalkozik Latin Amerikával, és foglalkozott vele a közelmúltban. Ugyanakkor azonban persze rengeteg szakpolitikai területre kiterjednek a kapcsolataink, ennek szellemében szeretném a tisztelt vendégeinket bemutatni. Rebecca Greenspan az első vendégünk, aki az Ibero-amerikai konferencia főtitkára, miniszteri posztot is betöltött több ízben is, valamint az ENSZ-ben főtitkár helyettes volt, és foglalkozott latin-amerikai és karib térségbeli kérdésekkel. Christian Neffner is itt van, aki a globális és gazdasági ügyekkel foglalkozik az LKS-ben 2015 óta, korábban az ieas ben foglalkozott az amerikai kontinenssel. Paula Amadei, a harmadik hozzászólónk, aki az Európai Unió Latin-Amerika és Karib térség alapítvány elnöke, és korábban nagykövetként szolgált több latin-amerikai országban és Eritreában. Aztán itt van velünk Ana Ayuso Pozo, latinamerikai kérdésekkel foglalkozik a barcelonai, a nemzetközi ügyekkel foglalkozó barcelonai központban, és nemzetközi joggal foglalkozó professzor a Barcelonai Egyetemen. Üdvözlöm tehát mind a négy vendégünket, nagy megtiszteltetés, hogy itt vannak velünk ma. Először is Leffler úrnak adok szót 10 perc erejéig, és aztán meghallgatjuk a többi szakértőnket is. Köszönöm szépen a meghívást a mai rendezvényre. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és megvitathatom önökkel ezt a témát, bár fél évvel ezelőtt elhagytam a posztomat, amelyen a Latin Amerikával foglalkoztam kiemelten, de azért mégis örömmel beszélek önökkel erről a témáról, és szeretném megemlíteni azt is, hogy Federica Mogherini mandátuma kezdete óta rengeteget foglalkozik a transatlanti kapcsolatokkal, azok mindegyik vetületét felkarolva. Szerintem, hogyha megnézzük, hogy ma milyenek a kapcsolatok az EU és Latin Amerika, valamint a Karibi térségben található országok között, akkor láthatjuk, hogy a fő képviselő milyen globális stratégiát követett a tekintetben, hogy hogyan tudjuk a partnereinkhez fűződő kapcsolatainkat megerősíteni. Ennek szellemében szeretném megközönni H.V. Lópeznek is a kezdeményezését, hogy jelentést készít ebben a témában, és alkalmat ad arra, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. Lehet, hogy Latin Amerika és a Karib tengeri térség messze van földrajzi értelemben, de strukturálisan és politikailag nagyon közel állnak hozzánk ezek az országok. Ez a transatlanti kapcsolataink másik dimenziója, vagy másik oldala, sokszor megfeledkezünk sajnos róla, vagy alábecsüljük, de igenis kiegészítik ezek a kapcsolatok az észak-atlanti kapcsolatainkat, és sokszor legalább olyan jelentősek a különböző manifestációikban, nem csak az értékeink közösek, a történelmünk közös, a nyelveink közösek, manifestálódik ez nagyon gyakorlati dolgokban is. A globális kihívásokra hasonlóképpen tekintünk, és a nemzetközi szintéren hasonlóképpen működünk együtt. Egymással láthattuk ezt az éghajlatváltozásról szóló tárgyalások során, illetve a fenntartható fejlesztési célkitűzések kidolgozásában, a 2030-as ENSZ menetrend kidolgozásában láthattuk ezt az ENSZ közgyűlésben, amikor kábítószerekkel foglalkoztunk. A múlt héten részt vettem az ENSZ Bécsi kábítószerrel, kábítószerekkel foglalkozó konferenciáján is, ahol eh, rengeteg latin-amerikai ország is képviseltette magát az Európai Unió országai mellett, persze. Másodszorban nagyon erős a gazdasági kapocs, a kereskedelem, a beruházás, az együttműködése révén, legyen szó technikai vagy fejlesztési együttműködésről, attól függően, hogy ki is a partnerünk. Harmadsorban pedig nagyon jelentős közös érdekeink vannak. Együtt kell működnünk abban, hogy hogyan kezeljük a közös kihívásokat, azokat a kihívásokat, amelyek az Atlanti-óceán mindkét partján nagyon nagy hatással bírnak, szervezetbűnözés, közbiztonság és számos más olyan kérdés van, ahol együtt kell működnünk az előrelépés érdekében. Talán egy negyedik dimenziót is megemlítenék, a társadalmaink között nagyon szoros a kapcsolat, a, népeink között, a civil társadalom szintjén és a, az üzleti élet területén, az oktatás, a kutatás területén sok-sok olyan terület van, ahol nagyon szorosak a kapcsolataink. Szeretnék röviden három területet kiemelni, azt hiszem, hogy a közelmúltban nagyon szoros volt itt az együttműködés, illetve most is az. Az egyik Kolumbia és az ottani béke folyamat. Aztán egy további példa a társulási megállapodásaink megerősítése és elmélyítése, a harmadik pedig az éghajlatváltozással kapcsolatos munka. Kolumbia a legjobb példája annak, hogy hogyan lehet egy átfogó, integrált megközelítést alkalmazni a hatékony konfliktus kezelésben. A kolumbiai hat- hatóságok, illetve a kolumbiai elnök meghívására a főképviselő asszony és Even Gilmore külön megbízott, egy hatékony, koordinált támogatást tudott megvalósítani a békefolyamat során, technikailag és pénzügyileg is. Létrejött továbbá egy EU-s alap, amelyhez nagyon sok tagállam hozzájárult, bizonyítván azt, hogy támogatják ezt a folyamatot. A kereskedelmi megállapodás is azt mutatja, mennyire nagy az eltökéltség azon a téren, hogy minden csoportja a kolumbiai társadalomnak részesülhessen egy egységes és békés Kolumbia előnyeiből. Fenn kell tartanunk az erőfeszítéseinket, vannak még kihívások ezen az úton előttünk, például a béke folyamat végrehajtásában, a lefegyverzés, utána a gazdaság megerősítése, és a támogatottság fenntartása a béke folyamat szempontjából egészen a választásokig. A szomszédos országoknak is hozzá kell járulniuk a megoldáshoz, nyilván meg kell találniuk a saját útjukat, ide tartozik például a Venezuela, amelynek újra vissza kell állítani a stabilitást, és ismét helyre kell állítani a demokratikus elkötelezettségét egy konstruktív dialógus során. Szeretném egyébként megköszönni az Európai Parlament támogatását is, hiszen közösen tettünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a venezuelai párbeszédet fenntartsuk. Ami a társulási megállapodásokat illeti, a kontinensen már van egy széleskörű hálózatunk. Jelen pillanatban két nagyon fontos tárgyalást folytatunk. Az egyik a Mexikóval kötött úgynevezett globális megállapodás továbbfejlesztése. 15 éves ez a megállapodás, szeretnénk azt korszerűsíteni, hozzáigazítani a jelen adottságaihoz, mind Mexikóban, mind az EU-ban, és szeretnénk más megállapodások vívmányaiból is meríteni, ilyen például a CETA, azért, hogy ezt a megállapodást is napra készítegyük. A Mercosur tárgyalások a következő fontos tárgyalások, a Mercosur megállapodás. Ez a két megállapodás összességében. Nos, hogyha az Európai Unió latin-amerikai régióval és karibi régióval folytatott kereskedelmét nézzük, Latin Amerika 40%-ot tesz ki, a karibi régió 20%-ot, úgyhogy eh, láthatjuk, milyen hatalmas lehetőségek rejlenek ebben. Ezek a megállapodások egyébként nem csak a kereskedelemről szólnak, egy szélesebb körű együttműködést fektetnek le, számos területen a párbeszédről szólnak, arról, hogy közösen aknázzuk ki a lehetőségeket a társadalmaink előnyére a Csillével köttetett megállapodást is korszerűsíteni kívánjuk, és ahogyan bizonyára tudják, lezárultak a tárgyalások egy első generációs megállapodás megkötésére Kubával. Szeretném ezúton is ösztönözni a tagállamokat arra, hogy gyorsítsák fel a ratifikációt a regionális megállapodás kapcsán um, Latin Amerikával. Hogyha a Mercosur tárgyalások lezárulnak, akkor a legátfogóbb kereskedelmi és beruházási együttműködés valósul meg az Európai Unió és Latin Amerika között a világ más régióival szemben. Kuba, Bolívia és Venezuela képez kivételt, az összes többi országgal megállapodást kötünk ennek értelmében. Kubával, mint ahogy mondtam, lezárultak a tárgyalások, szabadkereskedelmi megállapodást nem szeretnének, ezt jelezték, ezt természetesen tiszteletben tartjuk. Bolívia már szabadon hozzáfér fejlődő országként az EU piacaihoz, Venezuela esetében pedig néhány egyéb problémát kell megoldani, mielőtt teljesen integrálódna ez az ország is ebbe a közösségbe. Ugyanakkor azonban azt látjuk, hogy nagyon szorosak a kapcsolatok, és ezek a kapcsolatok mindenki számára növekedési lehetőséget biztosítanak végezetül. Éghajlati együttműködés. Nagyon szoros az együttműködés, a Párizsi megállapodás előtt is szoros volt, most pedig a végrehajtás során is szorosan együttműködünk. Nagyra értékeljük a latin-amerikai és karibi régiók erőfeszítéseit. Nicaragua az egyetlen kivétel, amely úgy döntött, mivel ez az ország úgy döntött, hogy nem írja alá a Párizsi COP megállapodást, reméljük, hogy a szomszédaik és barátaik ösztönzésére végül ők is csatlakoznak majd azokhoz, akik részt vesznek ebben az erőfeszítésben. Időközben az együttműködési finanszírozás 20%-át éghajlatváltozással szembeni küzdelemre fordítjuk azért, hogy előmozdítsuk a globális menetrend végrehajtását. Lassan el is fogy az időm. Remélem ezzel a három példával sikerült bemutatnom azt, hogy hogyan tudunk a biztonság és a politika területén együttműködni, a kolumbiai hatóságokkal, valamint számos más területen is, hogyan tudunk a gazdaság területén együttműködni, hogyan tudjuk a gazdasági együttműködést kibővíteni a kereskedelem és az innováció, illetve, bocsánat, beruházáson túlmenően, és hogyan tudunk multilaterális együttműködést megvalósítani az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, a kábítószerek elleni küzdelemben, és említhetem még sok-sok példát. Az év végén, októberben a követ, kerül sor a következő EU szelek, szelek um, csúcsra El Salvadorban. Remélem, hogy akkor majd az elkövetkezendő évekre is meg tudunk határozni egy közös menetrendet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig következzék a második uh, hozzászólónk. Muchísimas gracias por... Eh, Rebecca Grimston. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem ide a a szakbizottságba, köszönöm Havi Lópeznek, a parlament jelentéstevőjének. Azzal kezdeném, ahogy az Krisztián is említette már, az elmúlt napokban a latin-amerikai hatóságokkal találkoztam, európai hatóságok képviselőivel, Jól mondom, igaz? És láthattam, hogy mindkét régió nagyon érdeklődik az iránt, hogy elmélyítsék a kapcsolatukat a jelenlegi globális kontextusban. De kezdte ez un... Meggyőződésem, hogy ez egy kiváló lehetőség Latin Amerika és Európa számára is. Nemrégiben Federica Mogherini asszonynal is találkoztam, és ezen az ülésen Mogherini asszony elmondta, hogy az a cél, hogy a Latin Amerikával és a Karib-tengerrel fenntartható és elmélyült kapcsolatrendszert alakítson ki az EU, és ez prioritás az EU számára. Egyetértek azzal, hogy stratégiai fontossága van ennek. Ugye tegnap az Európai Parlament elnökével, Tajani úrral is egyeztettem, ő is elmondta, hogy egy stratégiai fontosságú kapcsolatrendszer. Nem csak az elmúlt évek, nem csak néhány évre tekint vissza ez a kapcsolatrendszer, ez egy sokkal szimmetrikusabb és horizontálisabb kapcsolat, mint a múltban, de továbbra is, ahogy ezt nagyon helyesen megjegyeztem, az elnök úr közös értékén alapul, párbeszéd, fenntartható fejlődés, a béke, ezek az alapjai az Európával való kapcsolatunknak. És hogy ezt korábban Krisztián említette, Latin Amerika alapvető fontosságú társa, szövetségese volt Európának, fontos pár, fontos társa volt abban is, hogy a, hogy a fejlesztési célokat megvalósítsuk, és az is nagyon fontos, hogy nem mint minimum agendát valósítsunk meg ebben az együttműködésben, hanem ambiciózus tégítőzésünk legyenek. Úgy véljük, hogy Latin Amerika nagyon fontos szövetségese Európának, abban is, hogy a globális közjavakat megoszza ez a két térség, de természetesen a, nem csak a közjavak megosztásában van része Latin-Amerikának, hanem bizony azért nehézségek is sújtják Latin-Amerika életét. Nos, Latin-Amerikában a növekedés a század elején nagyon nagy mértékű és gyors volt, és az a nyersanyagok árának emelkedése a nemzetközi kereskedelem meg szerepének megnövekedése, illetve az alacsony vámtarifák hozzájárultak ahhoz, hogy pénzügyi szempontból nagyon stabil legyen ez a régió, és ezt tette lehetővé a gazdasági fejlődést. Emlékszünk a 80-as évekre. Éppen ezért kicsit jobban tudunk, jobban tudtunk a Lehman Brothers összeomlása után navigálni a válság közepette. Nos, az is nagyon fontos, hogy most először jött létre az a helyzet, hogy kicsit csökkenjen a szegénység szintje, és nagyobbak az egyenlős, nagyobb az egyenlőség Latin Amerikában. De nagyon sokáig, nagyon sok éven keresztül ezt nem tudtuk elérni, most az első reménycsillag megmutatkozik. Ez egy nagyon nagy eredmény a régióban. Az egyetlen régió, ahol nem csak a szegénységi szint csökkent, hanem, a, hanem az egyenlőtlenségek is csökkennek. Az egyetlen ilyen régió a Földön, Latin Amerika, évente 0,7%-kal csökkent ez a mutató 10 éven keresztül. Kérdés, hogy ez önmagától jött-e létre ez a fajta pozitív fejlődés a gazdasági fejlesztésnek köszönhetően, avagy a latin-amerikai államok politikái jártak -e, járultak ehhez hozzá. Nos, a gazdasági fejlődés tette lehetővé azt, hogy a foglalkoztatási piac megnőjön, de hogyha az oktatásba nem, fej, nem fektettünk volna bele, akkor nem lett volna lehetséges az, hogy az emberek tényleg el tudjanak helyezkedni a foglalkoztatási piacon. Körülbelül A, körülbelül a pozitív változások kétharmada tudható be ennek a gazdasági expanziónak, és egyharmada pedig a különböző szakpolitikai lépéseknek. Tehát az egészségügyi politika, a nemek közötti egyenlőtlenségek kiigazítására, igazott, kiigazítására irányuló szakpolitika, az őshonos lakosság támogatására irányuló szakpolitikák mind sikeresek voltak, és a célunk az volt, hogy horizontális politikákkal célozzuk meg ezt a problémát. A minimálbér is növekedett, és ezáltal nagyobb egyenlőség valósult meg a társadalomban. Ez a amikor csökkent a nyersanyagok ára, az bizony, akkor bizony az, amit nem tettük meg évtizedeken keresztül, az ismételten bekopogtatott az ajtón. Sajnálatos az, hogy nem diverzifikáltuk a termelőiparban. Továbbra is nagyon sok a mezőgazdasági termék az exportban, nagyon alacsony a termelékenységünk, nagyon keveset nőtt ez az elmúlt években. Sajnos ezáltal egy kicsit lemaradtunk a világ többi részéhez képest. Ázsiában például termelékenységi ráta sokkal nagyobb, mint Latin Amerikában. Jelenleg nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a produktív, hogy a termelékenységet diversifikáljuk, hogy növeljük a termelékenységi rátát. Erre van szükségünk, nagyon komoly beruházásokra van szükség a tudásalapú társadalomba, a kutatásfejlesztésbe, és az is célunk, hogy a KKV-kat felzárkóztassuk, és ezáltal a nemzetközi porondon is versenyképesek legyenek. Nagyon fontos az is, hogy a nemzetközi kereskedelme jobban be tudjunk kapcsolódni, illetve a regionális integráció is komoly feladatunk. Így jobban részt vehetünk a világvér keringésébe. Aztán a nagyon komoly lemaradást jelent az, nagyon komoly lemaradást jelent az, hogy a szociális háló nem meg, megfelelő. 7 millió olyan ember van Latin Amerikában jelenleg, akik a, akik a szegénység küszöb alatt élnek. Ez azt jelenti, hogy a lakosság egy harmada nagyon sérülékeny, nagyon sérülékeny helyzetben van, tehát bármikor lejjebb csúszhat a társadalmi ranglétrán, különösen az alsó középosztály van ilyen sérülékeny helyzetben. Krisztián is utalt ezekre a problémákra. Nagyon komoly gond továbbra, továbbá a biztonság hiánya, illetve az urbanizációval kapcsolód, urbanizációhoz kapcsolódó problémák. Latin Amerika a legurbanizáltabb társadalma világon, a lakosaink több mint 80%-a városban él. Több integrációra, nagyobb integrációra van szükség Európával, illetve Latin Amerikán belül is. Christian ezért nagyon fontos az, amit mondtál. Tehát Mexikóval és Csillével a megállapodásokat mindenképpen frissíteni kell, illetve ugyanez vonatkozik a Mercosur megállapodásra, a Kubával való kapcsolatunkra is. Ezek nagyon fontos elemek abban a folyamatban, hogy ezt az integrációt meg is valósítsuk. Nem csak Európával kell tehát integrációra törekedni, hanem Latin Amerikán belül is. Hogyha Mercosurra megállapodást ír alá Európa, akkor szerintem Latin Amerikán belül is hirtelen nagy lendületet kap ez az integráció. Hogyha ezek a társulási megállapodások megszületnek, akkor elkezdhetünk beszélni az eredeti, az eredet szabályokról, tehát a származási ország szabályokról, és ez mindenképpen jót tesz Latin Amerikának. Végezetül hadd mondjak el még valamit. Latin Amerika számára ez egy nagyon érzékeny pillanat. A lakosságunk egyharmada fiatal, komoly reményeik vannak, jobb jövőben reménykednek maguk és családjaik számára. És a gazdasági fejlődés le lassulása bizony veszélybe sodorja ezeket a reményeket. Elvég, elképzelhető, hogy az emberek elképzelései az új fejlett polgárság elképzelései és a politikai és a gazdasági rendszer között elképzelhető, hogy nagyon nagy távolság alakul ki. A korrupciós problémák is szembetűnőek, bár Krisztián, hadd mondjam el azt, hogy Manapság az ember tudja, hogy hány bíránk van, de azt nem tudjuk, hogy hány tábornokunk van. Régen ez fordítva volt ez is mutatja, hogy Latin Amerikában azért az intézményesedés elég pozitív volt. Nagyon fontos tehát az, hogy az oktatásba, a fiatalokba, a kutatásfejlesztésbe, a klímaváltozásba beruházzunk. Európának és Latin Amerikának is közös érdeke. Köszönöm szépen. Thank you. Then we go for 10 minutes. Köszönöm szépen. 10 percet kap a Amadei asszony. Muchas gracias, señor, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt a szakbizottság előtt szólhatok. Három olyan társammal együtt, akik eh, nagyon jól ismerik az EU Latin Amerika kapcsolatokat. Az Euralakot szeretném bemutatni, meg én vagyok most a vezérigazgatója. Az Eulak alapítvány 33 SZELAK tag alapította, 28 Európai Uniós tagállam, illetve maga az Európai Unió is tagja ennek a szervezetnek 2011 óta létezik, Hamburgban van a központunk. Az alap, alapítvány tagjainak a célja az, hogy a két régió együttműködését növelje, hogy a civil társadalmat elősegítse. Nos, legrövidebben és leghatékonyabban úgy lehetne a mi munkánkat definiálni, ahogy azt Mogherini asszony is mondta, Alapítványunk feladata az, hogy a jövőbe projektáljuk a történelmi és azokat a történelmi és hagyományos kapcsolatokat, amik összetéri, összekötik a két régiót. Santo Domingon ünnepeltük, a, vagy rendeztük meg a legutóbbi ülésünket októberben. Nemzetközi szervezetté alakultunk és reméljük, hogy az év végéig sikerül elérni azt, hogy 16 ratifikációt valósítsanak meg. Ez kell ahhoz, hogy nemzetközi szervezetté válhassunk. Az Európai Uniónak is van itt feladata. Nagyon fontos tehát számunkra ennek a szakbizottságnak és magának az Európai Parlamentnek a szerepe. Az Európai Unió belső problémái, illetve az EU és a közös régiók közötti problémákra való koncentráció miatt nem szabad, hogy Európa elveszítse az érdeklődését Latin Amerika iránt. Tehát nagyon örülünk annak, hogy Európa érdeklődik Latin Amerika iránt. Mindkét régión egyre inkább úgy gondolkodnak az emberek, hogy a business as usual imáron nem opció, illetve a közös érdekeink alapján közös projekteket kell létrehozni az, a civil társadalomhoz, illetve a, a lakossághoz a lehető legközelebb maradva. Nagyon fontos az, hogy a két fél megfelelően megbízható partner legyen egymás számára. A méltányos ahogy azt az, a kollégák említették, nagyon sok közös értékünk és prioritása van, prioritásunk van, a fenntartható fejlődés, az inkluzív társadalom, illetve a gazdasági fejlődés többek között ilyenek több megállapodásban élen jár a két régió. A párizsi megállapodás tartozik ide, vagy, a, vagy, a, vagy az a megállapodás, amit a kézi lőfegyverekről hozott meg az ENSZ, nos ez a két régió ösztönzésére történt. A két régió, két olyan régió, amelynek az együttműködésének alapja nem más, mint hogy a békét megerősítse, és ez eléggé egyedi dolog globális szinten. Aztán a migránsok kérdése. Európából nagyon sok migráns érkezett Latin Amerikában nem csak évtizedekkel, generációkkal ezelőtt, hanem mostanában is, illetve a fordított irány is megtalálható, tehát Latin Amerikából is sokan vándorolnak át Európába. Ennek a migrációs, ezeknek a migrációs hullámoknak is köszönhetően sokat javult a viszonyunk. Elég sok hasonlóságunk van, de a hasonlóságok egyfajta egyfajta közelségi vakságot is jelentenek. Sajnos nem figyelünk oda eléggé arra, hogy folytonosan közeledjünk egymáshoz, hogy föltegyük a kritikus hangvételű kérdéseket. Nagyon fontos az, hogy egymás nézőpontjába tudjunk helyezkedni, illetve hogy tanuljunk a hibáinkból. Van egy Bergman film, amelyben megpróbálja a házas pár a szőnyeg alá söpörni a problémákat, és új partnerek után kutatnak az újdonságot keresve. Ehhez hasonlóan azt gondolom, hogy ezt úgy tudjuk elkerülni, hogyha van bátorságunk ahhoz, hogy szembeszálljunk a problémákkal. Mi, mint alapítvány, Megpróbálunk úgy fellépni, hogy párbeszéd jöjjön létre. nem csak a különböző kormányok képviselői között kell ezt a párbeszédet megvalósítani, hanem a társadalom élő rétegei között is. Öt éve létezünk, és ez alatt megpróbáltuk elérni, hogy az együttműködés javuljon, és például a felsőoktatási intézmény között szinergiák jöjjenek létre, közös megoldásokat kell keresni, például a vállalatok szociális szerepvállalására vonatkozóan. A társadalmainkban hasonló problémákkal küzdünk, és ezért fontos az, hogy a közös tapasztalatunkat felhasználjuk. Nem nulláról indulunk, mert a két régiónak nagyon sok olyan programja van, már, mint például az Eurosocial, a Horizont 2020, az az Invest, Coppolad Life. Ezek olyan programok, amelyek megnyitották már az utat ezek sokat segítenek a horizontális együttműködésben, illetve a civil társadalom szereplői számára is egy nagyon komoly együttműködési lehetőség. Úttörő szerepet vállaltunk az Erasmus elindításában is. Ez a legjobb példa arra, hogy a társadalmunk élő rétegei is kiválóan együtt tudnak működni. Ez továbbra is egy kiváló eszköze az együttműködésnek. Most pedig, ha megengedik, angolul folytatom. Ez is, amely ugyancsak munkanyelvünk a spanyol mellett. Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy nyelvi szinten sokszínűek a régiók, és nagyon fontos az, hogy a regionális együttműködésbe be kell vonni a partnereket, főleg a kultúrájuktól, és így lehet jobban integrálni a két régiót. Ezért az alapítvány bizonyos programokat fejlesztett ki, amelyek például a balti államokra, a visegrádi osztályokra vonatkozik, és így próbálja az interakciót növelni. Nem lehetne teljes a bemutatóm, anélkül, hogy beszélnék a kihívásokról, amelyek mindkét régiót érintik, és, besz- és anélkül, hogy beszélnék a kölcsönös együttműködés megoldásairól. Hármat szeretnék kiemelni. Szegénység, sérülékenység, a szegénység és egyenlőtlenség területéről Rebecca Greenspan már sokat beszélt, ehhez nem is tudok már semmit hozzáfűzni. Valóban azt láthatjuk, hogy van egy folyamat, ami az egyenletlenség leküzdésére szolgál, de ez stagnál. Nagyobb integrációra van szükség. A társulási szerződéseket és ezek végrehajtását kell folytatnunk. Folytatnunk kell a csereprogramok kifejlesztését a horizontális együttműködés képítésére van szükség. A másik pont a demokrácia sérülékenysége. Mindkét régióban azt láthatjuk, hogy kevésbé jól viszonyulnak a demokráciával szemben. Tudjuk, hogy ennek milyen hatása van szociális, gazdasági szempontból de előfordulhat emiatt környezetvédelmi konfliktus vagy kényszerített áttelepítés. Az európai döntéshozóknak, akik a latin-amerikai térség, a karib térség irány érdeklődnek, mi azt szeretnénk, hogyha a döntéshozók innovatív eszközöket hoznának létre, közelítenék az embereket a politikai rendszerhez, és végrehajthatnának olyan politikákat, amelyekkel meg lehet oldani ezt a fajta dilemát a demokráciát való eltárolás tekintetében. A harmadik eh, kihívás a latin-amerikai karib-térségi országok számára az az, hogy eh, közepes bevételi országnak tekintjük őket, közben az elnök megszakítja a felszólalót, hogy be kell fejeznie. Mindenképpen növelni kell az együttműködést, hogyha az együttműködést megszakítjuk hirtelen, akkor az negatívan hathat ki, és eh, erre mindenképpen megoldást kell találnunk. Köszönöm szépen. And then we have the... Köszönöm szépen. Az utolsó szakértő pozó asszony, ugyancsak 10 percben. Um, Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm a meghívást. Aki utoljára szólal fel, annak mindig megvan az az előnye, hogy nem kell azt elmondani még egyszer, amit a kollégák már elmondtak. Az biztos, hogy a két régió között nagyon komoly kapcsolatrendszer valósult már meg a történelem során is, tehát ez egy hosszú múltra visszatekintő kapcsolatrendszer, de kicsit megfáradt ez a kapcsolat. Új lendületre van szükség, egy új narratívára, amely ismét egyfajta szikrát teremthet majd. Erre ez hiányzott az elmúlt években, a megfáradásból ki kell valahogyan kerülnünk új kihívásaink vannak, új kihívásokkal nézünk szembe, és azt hiszem, hogy ez is segíthet abban, hogy új szövetségeket, új stratégiai kapcsolatokat tudjunk kialakítani. És nem csak az közös értékeinkre alapozhatjuk ezt, hanem azt hiszem, hogy más felé is elkezdhetünk nézelődni. Ezzel bárhuzamosan beszélni kell őszintén arról is, hogy bizony vannak érdekellentéteink is, nem mindenben azonosak az érdekeink, ezekre a problémákra kell megoldást találni. Szerintem ebből is lehet lehetőséget kovácsolni mindenki számára. A folytonosság a gazdasági kapcsolatok ellenére el kell azt mondani, hogy Európában, illetve Európa jelenléte Latin Amerikában csökkent az elmúlt években, ennek strukturális okai is vannak. Azért is van ez, mert új szereplők jelentek meg Latin Amerikában, mert Latin Amerika elkezdett Ázsia iránt is érdeklődni, és ezt Európának figyelembe kell vennie. Valamilyen módon Európának reagálnia kell arra, hogy más barátok vagy stratégiai partnerek is megjelentek Latin Amerikában. Ezért meg kell azt nézni, hogy milyen komparatív előnyei lennének Európának más versenytársakhoz képest. Még két dolog, amire valamilyen képen válaszolnunk kell, probléma rendszer, az aszimetriák kérdése az első, aszimetrikus a kapcsolatrendszer Európa és Latin Amerika között a eltérő fejlesztési, fejlődési szint miatt. Az aszimetriák megvannak az törekvések ellenére, és az aszimmetriák megvannak nem csak a két kontinens között, hanem Európán belül és Latin-Amerikán belül is, és ezt figyelembe kell venni minden egyes megállapodás, minden egyes fejlesztési program esetén. Latin-Amerikában nem lehet mindenkit egy kalap alá venni, itt is különbözőségek vannak, eltérések vannak. Az aszimetria tehát egy nagyon fontos tényező. Tehát heterogén eh, kontinensről van szó. Latin Amerika heterogénebb, mint korábban, de a kohézió is megnőtt, egyre több eh, regionális együttműködési eszközünk van. A regionalizmus, a regionalizmus is eh, egyik alapja a két kontinens kapcsolatának. Európában is nagyon erős alapjai vannak a regionalizmusnak, Latin Amerikában is, bár válságok gyötörnek minket, de azt hiszem, hogy mégis ez a két régió közötti kapcsolat alapja. Válságot él meg a regionalizmus Európában és Latin Amerikában is. Ez egyrészt válság, másrészt, másrészt viszont látható, hogy ez egy új lehetőség is, például a Mercosur vagy a csendes óceáni együttműködés újraéledése. Ilyen szempontból szerintem ez mindenképpen megfontol, megfontolandó például a fragmentált Mercosur kapcsolatokat lehet szélesebb alapokra is helyezni. Úgy gondolom, hogy a bilateralizmust kell megoldani, de nagyon fontos az, hogy stratégiai jövőképünk legyen, nem csak a két régió között, hanem azon kívül is a konszenzusok kialakításában ennek fontos szerepe lehet. Például a fenntartható fejlődési vagy fejlesztési agenda kialakításában is ennek szerepe volt. És az együttműködésünknek köszönhetően nagyobb lett a nemzetközi súlya is ennek a nagy blokknak. Úgy gondolom, hogy az intézményes, ennek a, ennek a kapcsolatrendszernek az intézményes alapokra való helyezése is nagyon lényeges. Európa és Latin Amerika közötti kapcsolat politikai alapokon is nyugszik, tehát a három legfontosabb intézményes alap egyik ez a politikai kapcsolatrendszer, egészen magas szintű ez, most már a szociális kohézióval kapcsolatban is konszenzus van, és ez nagyon fontos része ennek a párbeszédnek. Aztán vannak megállapodásaink, amiket ugyan frissíteni kell, de léteznek ilyen megállapodások. És aztán vannak még együttműködési eszközeink, amikre a kollégák már utaltak. Három pillérről van tehát szó, szóval csak az, hogy a három pillér nem mindig tökéletesen egészíti ki egymást, például a SELAC akcióterv, vagy a stratégiai tervek, sok tervünk van, ezeket kell megfelelően harmonizálni. Az is nyilvánvaló, hogy mindezt egy globális agendán belül kell elképzelni, és ennek az egyik fontos benchmarkja a 2030-as célkitűzések, illetve a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzések. Ez azt jelenti tehát, hogy a két, a két régióra vonatkozó agendát egy még tágabb értelmű agendán belül kell vizsgálnunk. A kollégák beszéltek arról, hogy nem csak államok közötti kapcsolatról beszélhetünk, hanem különböző egyetemek, civil társadalmi szervek, vállalatok közötti kapcsolatról van szó, tehát több szinten is megvalósul a két régió közötti kapcsolat. Ez nagyon jó dolog, mert ezáltal egy igazi hálózat jön létre a különböző vélemény csere lehetőségek hálózata. De gondolni kell arra is, hogy nem mindig tökéletes a kapcsolatrendszer, sokszor sajnos a tagállamok számára, az EU-s tagállamok számára a Latin Amerikával kapcsolat nem prioritás. Meg kell próbálni, és ezt hallottuk az előttem szólótól is, meg kell keresni azt, hogy hogyan lehet ezen változtatni. Például Kelet-Európa és Latin-amerikai közeledése annak köszönhető, hogy célzott projekteket alakítottak ki, tehát célzottan megpróbálták közelíteni ezt a két régiót. Az aszimmetrikus sokok esetében el kell azt mondani, hogy sem Amerika, sem Európa nem tudta, hogyan kell ezeket az aszimmetrikus sokkokat megfelelően elnyelni. Latin Amerika ugyan már tanult korábbi hibáiból erre vonatkozóan, de azért nem volt tökéletes a válságkezelés az elmúlt időszakban. Európának viszont ez volt az első komoly válság az elmúlt időszakban, ez is összeköt minket, ez is közös. Láttam, hogy sok ide már nincs, de valamiről még szeretnék beszélni, mégpedig az új változásokhoz való alkalmazkodás. Mindenképpen frissíteni, modernizálni kell a megállapodásainkat, illetve fenntartható fejlesztési célokat kell kialakítani. Amikor megállapodásokat kötünk, akkor, akkor mindenképpen ezt megfelelő kereteken belül kell megtenni, ott, vannak a dohai, ott van a dohai agenda, ott a fenntartható fejlődési agenda is. Mind a két fél számára ez egy igazi fejlesztési agenda, közösek a kihívásaink, de a, de a felelősség nem egyforma, mert a két régió kapacitása eltérő. De mindenképpen meg kell próbálni megfelelni ennek az agendának. Más-más felelősségvállalási szinten és a régiókon belül a tagállamok felelősségvállalása is nyilván eltérő lesz. Beszéltük már a szociális kohézióról, az egyenlőtlenség hiányáról. Európában úgy tűnik, hogy visszatér az egyenlőtlenségek problémája az elmúlt években Latin Amerikában pozitív irányú változásokat láthattunk ez ügyben, de sajnos Európában ez ismét problémát jelent, egyre nőnek az egyenlőtlenségek, és nem csak a közös javak, vagy a közjavak újraelosztásáról van szó, hanem ezt megelőző folyamatokról is, tehát a termelési folyamatokat kell megreformálni, megreformálni a rendszereket, a, amelyek a körforgásos gazdaságra vonatkoznak például, vagy ott van a robotizálás, kontra a munkahelyteremtés problémája is, vagy a alapú gazdaság kérdése, avagy a demográfiai átalakulásokkal is folyt, foglalkozni kell. Ez Európában is igaz, Latin Amerikában csak más típusú átalakulásról van szó. Elhangzott, hogy Latin Amerika a legvároslakóbb kontinens a világon. A Habitat 3-as program foglalkozik ezzel, ez nagyon fontos Európában is, és Latin Amerikában is. Még egy utolsó gondolat a szakpolitikák koherenciája. Amikor az különböző eszközeinkről beszélünk, szerintem fönn kell tartani ezt a fajta elképzelés vonalat. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Uh, we then give the floor to the... Most már megadjuk a szót López úrnak, a jelentés készítőjének 5 percre hogy így megkezdhessük a vitát, utána pedig a hozzászólni kívánó kollégák szót. Presidente, primero a que, que quería... Köszönöm szépen! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a meghívótjainknak, előadóinknak, akik elmondták véleményeket itt. Köszönet a külügyi szolgálatnak, Rebekának, Paulának, a alapítvány részéről, és a Jusszó kolléganőnek is, Számunkra a szakbizottság szempontjából nagyon fontos prioritás az, hogy létrejön egy jelentés ebben a témában. Önök pontosan tudják, hogy milyen kapcsolatok fűzik egymáshoz a két régiót, ezért nagyon fontos, hogy meghallgassuk, meg, hogy meghallgattuk Önöket. Szeretnék beszélni erről a jelentésről, milyen feltételek közepette születik ez a következő hónapokban. Ez lesz az egyik legfontosabb jelentésünk itt a szakbizottságban, illetve a parlamentben. Céluk az volt, hogy Latin Amerika ismételten az érdeklődés középpontjába kerüljön az Európai Parlamentben. Az elmúlt években nem ez volt a helyzet. 2010-ben a Szalafranka jelentés már megemlítette ezt a problémát, de az elmúlt hat évben sok minden történt, Latin Amerikában is, az Európai Unióban is, és alapvetően a világon is. Ezért nagyon fontos az, hogy a, hogy a kapcsolatrendszerünket egy kicsit felfrissítsük, és az ehhez fűződő megállapodásokat is. Hadd mondjam el ezt az üzenetet, hogy az Európai Unió számára prioritása az, hogy milyen a kapcsolat a Latin Amerikával. Annyira közös jövőképünk kevés kontinenssel van, mint Latin Amerikával. A, vannak normáink a kapcsolatunk rendezésére, nagyon jó a párbeszéd, ennyi közös egyik közös értékünk, egyik közös múltunk semmelyik másik kontinensen nincsen. A prioritásainkat, a hangsúlyokat folytonosan módosítani kell. Most úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Latin Amerika felé nézzünk, közösek az érdekeink, közösek az értékeink. Mind a ketten mind a két régió egyfajta érték és érdek közösség is, a politikai agendánk is hasonlít. Az elmúlt években már, működ, már foglalkoztunk ezzel, például az inkluzív növekedés, a szociális kérdések, a klímaváltozás, a nemek közötti egyenlőség, a digitális átalakulás kihívása. A fenyegetéseink is közösek, azért másmilyen módon jelentkezik. Biztonság ott, nálunk a terrorizmus. Latin Amerikában inkább a kábítószer csempészet, illetve a korrupció, vagy a szervezetbűnözés. És az Európai Parlament bizonyos konkrét kérdésekben is szeretne föllépni, a különböző megállapodások, a Mercosur megállapodás, a mexikói vagy a csilei megállapodások frissítése, a kubai megállapodás az elkövetkezendő hónapokban, években szeretnénk ezt megerősíteni, és szeretnénk, hogy az Európai Parlament politikai figyelme jobban ráirányul erre. Az Európai Parlament jelentése, nyilván horizontális munka után fog ez megszületni, Nos, ezt a jelentést ősszel, ez az jelentés valószínűleg ősszel fog megjelenni, de ősszel lesz majd egy eh, szerelak eh, csúcs is, lesz majd egy euró-latin-amerikai közgyűlés is. Valószínűleg ez az a közgyűlés, ami a legjobban működik itt az Európai Parlamentben. Az az egyik legfontosabb eszköze az a parlamenti diplomáciának nagyon hosszú múltra tekint ez vissza. És azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak is jól el kell gondolkodni azon, hogy milyen kapcsolatrendszert szeretnénk Latin Amerikával. Mindez összekapcsolódik, és a célunk az, hogy Latin Amerikával való kapcsolatunk megkapja a szükséges hangsúlyt, és hogy ne csak a szomszédsági politika és az introspekció legyen fontos az Európai Unióban, hanem forduljunk máshova is, másfelé is. Köszönöm. Colleagues ask for the floor. Van, van egy kis idő. The hearing and we will have the chance to debate politically. És ezért a kollégák tudnak kérdezni a szakértőktől ma. Másfél percet kap mindenki Kérem, hogy kérdéseket tegyenek fel, és majd az állásolás indítványkor fogunk politikai vitát folytatni. Franka, Ufur az EPP részéről másodperc. Köszönöm szépen, elők úr, köszönöm López úrnak is a parlament részéről. Köszönöm a lehetőséget, hogy egyáltalán sor kerül erre a vitára. Amerika és az Európai Unió is átalakuláson megy keresztül. Az imént hallottuk az, ENSZ, ez az Egyesült Államok Sergé Daferjét. Gyakorlatilag azt mondta el, hogy a világ megváltozott. Rebe Rebecca Greenspan is beszélt arról, hogy milyen változások történtek gazdasági, politikai szempontból Latin-Amerikában. A Rioi csoportot is felváltott egy másik csoport, ott van a Csendes-óceán együttműködése, Mercosur is megváltozott. López úr is elmondta, hogy Európát, Európa leginkább a saját problémáival, illetve a, szomszédságai politikával foglalkozott, illetve az arab tavasszal. a Rioi csoport eh, miniszteri találkozója és a 89-es megbeszélések már idejét múltak. Azt gondolom, hogy azért hívtuk meg, hívtuk, hívtuk össze ezt a mai eszmecserét, hogy egy kicsit megváltoztassuk ezeket a dolgokat, új lendületet adjunk. Leffler, Leffler úr nagyon jól ismeri a latinamerikai politikát és viszonyrendszert. Szerintem az egyes, szerintem a, a külügyi szolgálattól kéne egy stratégiai nyilatkozatot kérnünk, amelynek pontosan ez lenne a célja, hogy megerősítse, mint egy új lendületet adjon ennek a kapcsolatot, rendszernek, mielőtt még a Juncker bizottság mandátuma lejár. We go to the S&D group. S&D, frakció Valenciano, asszony. Valenciano asszony, másfél perc. Mr. President, eh, bueno, no... Semmi gond, elnök úr. Nem szeretném elismételni azt, ami már elhangzott, Javi López, vagy Szalefranka kolléga szájából. Még egyszer Köszönet azért, amit ma meghallgathattam, és örülök annak, hogy erre a meghallgatás egyetlen sor került. Eh, de legyünk realisták. Igazából úgy érzem magam, mintha egy időcsatornában lennék. Ugyanazok vannak itt, mint 15 évvel ezelőtt. Én azóta a parlamentből elmentem és visszajöttem, de azért vannak új emberek, van, de mégis itt spanyolok vannak, néhány más kolléga is, akit érdekel Latin Amerika, de Javi López például új arc, de összességében azért mégiscsak van itt egy gondunk. Képtelenek vagyunk arra, hogy kommunikáljunk valamit, mégpedig azt, hogy megfelelően stabil legyen a kapcsolatrendszerünk, a stratégiai partneri kapcsolatunk a Karib-tengeri térséggel és Latin-Amerikával. A dolog persze működik, a kapcsolatrendszer működőképes, funkcionál, de ébredjünk rá arra, hogy mindenképpen lendületet kell adni ennek a kapcsolatrendszernek. Föl kell gyorsítanunk ezt a lendületet, Örülök annak, hogy Javi López jelentést készít. Még nagyon sok dolgot kell elérnünk. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ez a lendület, ez megszülessen. Reméljük, ezt még azelőtt sikerült elérni, hogy túl késő lenne. A group for one and a half az ECR nevében ez a Tenokor, az Európai Unió Nak már vannak sikeres kereskedelmi megalapodásai Peruval, Csilivel, Mexikóval. A kérdésem ahhoz az ambíciózus elképzeléshez kötődik, hogy a Mercosur FTA-t újra be lehessen indítani. Ezt hosszú időre felfüggesztették, de mindig is a gond a mezőgazdasági termékekkel volt. Kíváncsi vagyok arra, hogy ezt az akadályt hogyan lehetne leküzdeni, hiszen ez az, ami akadályozza az aláírást. Lefre úrhoz még szeretném, szeretném feltenni a Brexit kérdését is. Kíváncsi vagyok arra, hogy az Európai Bizottság párhuzamos bilaterális kereskedelmi megállapodásokat, tárgyalásokat fog engedélyezni a Brexit mellett, amelyekről a tárgyalás majd a következő hónapban fog megkezdődni. A brit kormány bejelentette, hogy az USA-val, Kanadával, Ausztráliával fogja előtérbe helyezni a kereskedelmi e, tárgyalásokat. Valószínűleg a nemzetközösség e, más tagjaival is szívesen e, tárgyalnának. A másik kérdésem az USA Latin Amerika kapcsolatok, az új Trump kormányzat alatt, illetve a mexikói fal építése az EU, látta itt lehetőséget arra, hogy az USA-t felváltsa kereskedelmi partnerként, főként a naftában, amelyet Washington már nem támogat az Alda nevében. Vilda asszony, köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm López kollégának a, az ülés megszervezését, nagyon fontos az, hogy meghallgathassuk a kollégákat, és első kézből szerezhessünk információkat. Örömmel hallottam azt, hogy az EU és latin-amerikai országok közötti kapcsolatok erősebbé váltak az elmúlt években. Oké, okay, ez zene füleimnek, de én úgy vélem, hogy stratégiai partnerségre van szükségünk, azt szeretném látni, hogy ebbe az irányba indulunk el, főként figyelme véve azokat a kihívásokat, amelyeket az évek tartogatnak számunkra. Gondolok itt a klímaváltozásra, ugyanis ez kifoghatni a migrációs kérdésekre jövőben, ez egyértelmű, de gondolok a digitalizációra is, amely megváltoztatja a termelékenységet, a foglalkoztatást, illetve az emberek mobilitását. Tehát amellett, hogy elmélyítjük a társulási szerződéseket, amelyeket én támogatok, én szerintem egy kicsit előre kell jeleznünk azt, hogy mi történhet majd a jövőben, és abban az irányba kell elmozdulnunk. Ellenának azt mondanám, hogy bár itt mindig a szokás emberek ülnek itt, de az Európai Parlamentben sokkal nagyobb a támogatottsága ennek a kérdésnek. Köszönöm, hogy az elnök az EPP részéről, de Grandes kollega. Sí, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Gratulálunk Javi Lópeznek, gratulálok Javi Lópeznek, hogy eh, ezt a meghallgatást megrendezte. Kiváló kiváló vendégeket sikerült meghívni, ennek nagyon örülök. Egyébként én elnékeletős tevője vagyok ennek a témának. Nagyon sok érdekes és fontos dolog hangzott el ma itt. Ahogy Rebek ezt mondta, nagyon komoly lehetőség számunkra. Az elmúlt évtizedben Latin Amerikában a szociális háló hiánya elég sok problémát hozott létre. A, az egyenlőtlenségek visszatérnek. Európában viszont el kell, vagy Európa esetében el kell azt mondani, hogy ebből a kapcsolatrendszerből egy kicsit, kicsit az elmúlt években egy kicsit hiányzott. Nem volt jelen eléggé. És nem csak az Egyesült Államokat kell stratégiai partnernek tekintetünk, hanem természetesen Latin Amerikát is. És furcsa az is, hogy ugye Latin Amerikának vannak csendes óceáni partnerei is, akik egy kicsit atlantibb, pár atlanti óceáni pártibbak, mint maguk az atlanti óceán partján elhelyezkedő országok. Csak Rebecca Greenspan szeretnék csatlakozni, használjuk el lehetőségét. Köszönöm szépen, Assis úr, az SND nevében. Köszönöm szépen. mesa redonda Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon jó színvonalú meghallgatást. Nagyon sok mindennek van hatása az együttműködésükre, a kapcsolatunkra. Túl vagyunk egy, eu, egy eufóriás fázison, most inkább a kiábrándulás fázisát éljük meg. Nagyon sok régióban vagy régió esetében igaz ez. A protekcionizmus hatása is ez részben, másrészt pedig a bizalom hiánya is. Ez egy elég általános jelenség. Mindez megkérdőjelezi a multilateralizmust, mint olyat, és úgy gondolom, hogy új alapokra kell helyezni a két régió közötti kapcsolatot. Sajnos Európa sem úszta meg a protekcionista reflexeket, mi is beleestünk ebbe a szórásba. Úgy gondolom, hogy arra kéne leginkább koncentrálnunk, ahol a leggyorsabban jó eredményt tudunk elérni. Itt van ez, így, ezért kell Latin Amerika felé fordulnunk. Sokszor ugyanúgy reagál Latin Amerika, mint Európa a különböző nemzetközi problémákra. Szerintem ezért kéne jobban összefognunk. Ezért is fontos az, hogy a Mercosurral való együttműködésünk nagyobb hangsúlyt kapjon. Köszönöm szépen. Az EPP nevében Ramirez asszony másodpercre. Yeah, sorry. I didn't understand you, sorry. <laughs> I'm sorry. Bueno, quería agradecer. Elnézést, nem értettem a nevemet. Köszönet a jelentéstevőnek, köszönöm, hogy eh, létrejöhetett ez a mai meghallgatás. Ez egy nagyon fontos lehetőség. Én éppen most értem vissza Mexikóból, az Intával, egy misszióval jártam Mexikóban. Itt Európában a parlament nem mindig kezeli prioritásként Amerikát, Latin Amerikát, de azt is ismerjük el, hogy Latin Amerika számára sem mindig prioritás Európa. Ott van például Mexikó, Mexikó nyilván valókoknál fogva mindig az USA felé tekint. Most viszont rádöbbentek arra, hogy ez fenntarthatatlan, hogy gazdaságuk 80%-a az USA-tól függ, főleg amikor egy Trump nevű ember kezdte el vezetni az Egyesült Államokat, a naftát is újra kell tárgyalni, mégpedig eléggé erőszakos körülmények között. Látható tehát, hogy mennyire sérülékeny ez az ország. Úgy gondolom, hogy a szükségből erényt kell kovácsolni. Mexikó nagyon fontos elem lehet ebben a kapcsolatrendszerben, sokat segíthet abban, hogy ismételten közeledjen egymáshoz a két kontinens. Most újra tárgyaljuk a megállapodást, és azt hiszem ez egy nagyon fontos pillanat itt a kapcsolatrendszerben. Köszönöm. And because of our very tight, uh... És mivel nagyon kevés az időnk, csak két és fél percet tudok adni minden egyes szakértőnek, sajnálom, néha a politikusok kicsit túlságosan sokat beszélnek. Ugyanaz eh, a sorrend, mint az elején, Lefle úr fogja kezdeni két és fél percben. Köszönöm szépen a kérdéseket, a megjegyzéseket. Azt látható ebből, ezekből, hogy közeledés van abban a tekintetben, mit gondolunk az EU kapcsolatairól. Telegász azt mondja, a úr tárgyalásokról kérdezett. Magabiztosak vagyunk abból a szempontból, hogy előre tudunk haladni, emlékezni kell arra, hogy a mezőgazdaság miért is fontos a Mercosur országok és az európai országok számára. Ez kapcsolatban csak kis részét teszik ki a Mercosurral. Az egyes Mercosur államok esetében sokkal nagyobb potenciál rejlik ebben a kapcsolatban gazdaságilag, politikailag és technikailag is, és ezeket szeretnénk mi előre mozdítani. A karibi térségben hogy az Egyesült Királyság eh, tudom majd párhuzamos tárgyalásokat folytatni. Nem igaz. Reméljük, hogy eh, ha nem is lesznek EU tagok, a az Egyesült Királyság remetőt támogatja ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat, ezért a NAFTA helyettesítése. A nafta nem kell felváltanunk, szerintünk ez megmaradhat, nem fogjuk a usa sem nem fogunk az USA helyébe se lépni, mert sokkal fontosabb partnerek ők, mint mi ebben a térségben, kivéve Mexikó, de a falakat illetően nekünk sokkal több tapasztalatunk van ezek lebontásában, mint építésében, mivel kevés az időm, csak hangsúlyozzam, és többen is említették ezt, hogy a bevezetőben is elmondtam azt, hogy mennyire fontos a klímaváltozás elleni fellépés együttesen. Nézzük meg az elmúlt pár hónapot. A karibi térségben és Latin Amerikában a hurikánok pusztítást végeztek Közép-Amerikában és a karib térségben. Szárazságban, van, Brazíliában, Perúban pedig áradások hasonlóak. Nálunk is itt Európában a problémák, és ezek is egyetemben mutatják azt, hogy milyen fajta közös problémáik vannak. Az összeköttetés. A célunk néhány éve az volt, hogy közvetlen optikai üvegszállás összekötetést hozunk létre a Latin Amerika és Európa között a gazdaság, illetve az állampolgárok érdekében. Sokat beszéltünk erről a képviselőkkel, de a többi meghívott vendéggel arról, hogy hatékonyabban kell dolgoznunk a szociális integráción, az erősebb társadalom képítésében, úgy, hogy a globalizáció előnyeit szétosztjuk, és egyesen válaszoljuk meg annak hívásait. Köszönöm. És Greenspan asszony két és fél percben. Bueno, muchísimas gracias de todo lo... Köszönöm, köszönöm az összes észrevételt, az összes gondolatot. Sok minden egyet tudok érteni Szeretnék nagyon konkrét üzeneteket most elmondani. Ez egy kiváló lehetőség, de itt is ezt is el lehet szalasztani. 2000-től 2015-ig Kína meg 22 szerezte a kereskedelmi volumenét Latin Amerikával, és ez, ez egy beruházási forrásá vált. Ázsia és a csendes óceán vidéke továbbra is fontos lesz számunkra, de Latin Amerikának nem szabad csupán Ázsia felé fordulni, mert az a, mert a fiataljaink és a minőségi munkahelyek szempontjából ez nem elégséges. Ezért kell Európa felé is fordulni. Nem kell megosztottnak lennünk a csendes óceán és az atlanti óceáni régió között. Két óceán mossa Latin Amerika partjait, ezért úgy gondolom, hogy mind a kettő lehetőség nagyon fontos eleme tehát a latin amerikai politikának az Európához való közeledés. Ahogy azt Paula is mondta, horizontálisabb, regionálisabb, tematikaibb látásmódra van szükség. Nem szabad egy bináris probléma rendszerben gondolkodnunk alkalmazkodnunk kell a változásokhoz, ezért is nagyon fontos például a tudományos és felsőoktatási csereprogram megléte, vagy például a klímaváltozás elleni harcnak is lehetőségnek kéne, lehetőségi kéne válni. Harmadik dolog, amit szeretnék elmondani. Vannak nagyon erős eszközeink, az eurolat például, vagy ennek a csúcsa. A csúcsa nagyon komoly politikai eszközök. Ezeket az elmúlt években hoztunk létre. Ez ahhoz is hozzátartozik, hogy az együttműködésben a megállapodásokon keresztül, illetve a, megállap, a, a párbeszéden keresztül így próbáljuk közelebb hozni egymáshoz a két régiót. Uh... Köszönjük szépen, hogy betartotta az időt. Nagyon lenyűgöző, nagyon hatékony volt. Amadei asszony, két és fél perc. Eh, creo que algo que... Köszönöm. Ami kitűnik itt az észrevételekből az az, hogy ez egy nagyon komoly kihívás, hogy releváns legyen ez a kérdés, hogy ne találjuk magunkat egy ilyen időcsatornában. Ahhoz, hogy ezt, ezt, a, ki, ezt a kihívást meg tudjuk válaszolni, több eszközre szükségünk van. Alá kell húznunk a kapcsolatrendszerünk minőségének fontosságát. EU és latin-amerikai Latin Amerika közötti kapcsolat mindkét félnek pozitív, Európa beruházása megfelelő ökológiai és szociális normák figyelemben vételével történik, ez nem minden beruházó, nem minden Európán kívüli beruházó esetében igaz ez. A csere, a napi vélemény és egyéb csere a két régió között impresszív volumenű. Az oktatásban, a vállalatok között, a kereskedelemben megvalósul ez. És említettem, hogy a migráció is több irányú volt a két, év, két régió között az elmúlt évtizedekben. Azt hiszem, ez sokat számít. Salafranca úr említette, hogy a jövőt kell kitalálnunk. Igen, Először is azt kéne megvizsgálni, hogy először is azt kéne megvizsgálni, hogy hogyan lehet fokozni a kapcsolatrendszert, hogyan lehet olyan eszközöket kitalálni, amelyben egyelő félként van jelen a két a két régió. Gondolkodjunk el például annak a csillai diáknak az esetén, aki nem fog tudni az Erasmusban részt venni. Tehát nem megosztani kell, hanem a közös dolgokat kell keresni. Ne feledjük, hogy ez nem egy bürokratikus folyamat, amit távolról figyelnek az, euró, az európai és amerikai polgárok. Meg kell nézni azt, hogy a társadalom, társadalmat hogyan tudjuk ebbe bevonni. Köszönjük szépen. Ön is nagyon hatékony volt. Pozó asszony, az utolsó két és fél perc, tessék. Köszönöm. az Amerikai Egyesült Államok aktuál politikája is természetesen hatással volt arra, hogy hogyan alakulnak a, a kapcsolatok, de szerintem nem pozitív az, hogy az Egyesült Államoknak egyoldalú változtatása van, a protekcionizmus sem pozitív, ez destabilizálhat sok mindenkit. Európa és Dél-Amerika rendszerének az is része, hogy meg, meg tudjuk győzni az Egyesült Államokat, hogy ez nem jó út, nem helyes út. Ez nem tesz jót senkinek. Tehát közelíteni kell a több oldalúság a multilateralizmus felé, ehhez kell közelíteni az Egyesült Államok új kormányát. Úgy gondolom, hogy ez olyan agenda, amely minden fél érdekét szolgálja. A közös problémákkal kell megküzdenünk, bár más perspektívából indulunk, más kapacitással rendelkezünk, de azt hiszem, hogy ezek globális problémák, és ezért így közösen jobban a mélyére tudunk nézni ezeknek a problémáknak. Szerintem ez mindenképpen pozitív lehet. a együttműködés nem segítség, nem támogatás, arról van szó, hogy ez a jövőbe való befektetés, a jövőre kell gondolnunk, és ezek redistributív jellegű költségek. Azt hiszem, itt most abban is hagyom, mert belekezdek egy másik témába, és sose fogom befejezni. Oh, you even overperforming. It's very good. <laughs> No, I would thank very sincerely all the experts. Köszönjük szépen, mindenki túl teljesített, köszönjük a szakértőinknek, akik hozzájárultak a jövőbeni munkánkhoz, és az árnyék jelentéstevőknek azt hiszem most sok jó felvetést sikerült feljegyezniük. Most lezárjuk az ülést egyelőre, háromkor folytatjuk, miután megebédeltünk, és miután megemlékeztünk a római szerződés aláírásának 60. évfordulójáról, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, és találkozunk délután.